Good morning, eh, colleagues. Before we, um... Jó reggelt, eh, tisztelt kollégák! Még mielőtt átérnénk a napirendre, és a 13-as napirendi pontot megvitatnánk, az LMBTI személyek egyenlőségének előmozdítását célzó intézkedések listáját, eh, szeretném a koordinátorok ülésének döntéseit ismertetni, amellett, amit már tegnap az ülés elején bevezetésként elmondtam, tehát csak gyorsan átfutok ezeken a bejelentéseken. És aztán áttérünk a rendre. Először tehát, ami az írott eljárásokat illeti, először is van egy állásfoglalás az intersex személyekről. A koordinátorok a tervezetet elfogadták, és hagyták a tervezetet. A 128-as kérdés értelmében a szobeli kérdést volt egy libe vélemény az Olaf által végzett vizsgálatokról. Itt az Európai Ügyészség kell való együttműködésről van szó, valamint az OLAF vizsgálatainak hatékonyságáról. A koordinátorok angolul, franciául nyújtanak majd be módosítókat a határidőig. A harmadik bejelentésem pedig az, hogy az IMCO és a LIBE, ami a hatáskörök megosztását illeti, a terrorista tartalmak online terjesztésével szembeni küzdelemről a koordinátorok megerősítették az 53 plusz szabály értelmében a korábbi álláspontjukat, tehát az 53 plusz IMCO LIBE hatáskör, megosztott hatáskör ezen dosszié kapcsán, ugye ezt kértük. Tehát meg kell várnunk még azért ennek a megerősítését, az 53 plusz szabályról van szó, az IMCO és a LIBE között a terrorista tartalmak online terjesztésének eh, visszaszorításáról, a KULT és a LIBE pedig a eh, hatáskör konfliktus eh, témájában a terrorista tartalmak online terjesztésével kapcsolatban megint csak a koordinátorok megerősítették azt, hogy elutasítják a kult kérését, Éppen ezért az 53-as szabály értelmében a Kulturális Bizottság a normális eljárást követve készíti el a jelentését. Az ötödik pont pedig az elnöki közlemények között az az, hogy a munkacsoport, amely a jogállamiság és a korrupció helyzetét vizsgálja az Európai Unióban, különös tekintettel Máltán és Szlovákiában, ez a jogállamisággal foglalkozó monitorozó munkacsoport. Először is a koordinátorok megállapodtak abban, hogy a mandátum határidejét áprilisig kiterjesztik, a márciusi plenárison lesz az elfogadás, és Sophie Intfeld készíti el az anyagot a munkacsoport elnökeként. Az SND pedig azt kérte, hogy szélesebb legyen a mandátum. Ezt a LIBE koordinátorok december 10-i ülésének napirendjére tűztük. Azt szeretném kérdezni, hogy a bizottság támogatja ezeket az ajánlásokat. Igen és emlékeztetnék arra, hogy 9 óra 15-kor elektronikus szavazásra kerül sor. Tehát tisztelt kollégák, a 13-as napi rendi pontra térünk át, és a parlament emberjogi hetének keretében vezetném fel ezt a témát. Az LMBTI személyek egyenlőségének előmozdítását célzó intézkedésekről van szó, valamint a nemi és nemi orientáció alapján való diszkrimináció elleni küzdelemről az LMBT személyek egyenlőségét szeretnénk előmozdítani, és arra kértük fel a bizottságot, hogy a vonatkozó intézkedések listáját ismertesse, úgyhogy most meg is adnám a szót a bizottság képviselőjének, Schmidt úrnak, és aztán kérném a kollégák hozzászólását is. Köszönöm, elnök úr! Jó reggelt kívánok, köszöntöm a képviselőket! Szeretném tájékoztatni önöket a bizottság intézkedési listájának frissítéséről, melynek célja az LMBT személyek egyenlőségének előmozdítása. Először is szeretném megvilágítani azt, hogy ma van a Nemzetközi Transgender Nap, az emlékezés napja. Erre minden évben november 10-én kerül sor, és ezen a napon azokra emlékezünk, akik a transzfóbia áldozatává váltak, meggyilkolták őket a transzfóbia miatt, tehát ezen alkalommal szeretnék felhívni a figyelmet az ilyen személyek elleni diszkriminációra és a velük szemben gyakorolt előszakra. Ezen alkalomból idén az Európai Bizottság egy összehasonlító elemzést adott ki a transz és intersex személyekre vonatkozó egyenlőség helyzetéről az Európai Unióban, ez egy független tanulmány, amelynek elkészítését a bizottsági szolgálatok kérték, de ezt a munkát egy független jogi szakértőkből álló hálózat végezte el, és ebből a tanulmányból kiderül, hogy nagyon sok minden történt az elmúlt évek során, különös tekintettel, ami a figyelemfelkeltést illeti, felhívták a figyelmet ezen személyek sajátos szükségleteire, ugyanakkor az is kiderül, hogy a jogi védelem tekintetében még nagyon messze vagyunk a kívánt helyzettől az emberi jogok terén. És azt is szeretném hangsúlyozni, hogy az EU tagállamok túlnyomó többségében még nincsenek konkrét rendelkezések ezen személyek védelme érdekében. Visszatérve a cselekvési listára, emlékeztetni kell mindig arra, hogy a legutóbbi Euróbarométer felmérés alapján az EU állampolgárok 71%-a azt fejezte ki, hogy véleményük szerint az LMBTI személyeket ugyanolyan jogok illetik meg, mint bárki mást, a heteroszexuális személyeket ugyanakkor. Ha megnézzük a helyzet érzékelését, azt, hogy az LMBT személyek hogyan érzékelik és tapasztalják maguk a helyzetet, akkor azt látjuk, hogy az érintettek, a, meg interjú volt személyek fele, körülbelül 40 százalék diszkriminációt vagy zaklatást tapasztalt legalább egyszer Eh, az év során. Ebből tehát az derül ki, hogy nagyon sok még a tennivaló, és ehhez hozzátesszük azt is, hogy itt átlagos eh, adatokról van szó, de a tagállamok közt a helyzet eh, rendkívül eltérő, akkor láthatjuk, hogy nagyon is indokolt az Európai Bizottság részéről a fellépés. Most pedig áttérnék az intézkedések listájára. Az Európai Bizottság teljes, természetesen él hatáskörével, hogy fellépjen a diszkriminációval szemben, ugyanakkor arra is kísérletet teszünk, hogy példát mutassunk, és ösztönözzük a tagállamokat, inspiráljuk őket arra, hogy lépéseket tegyenek és előlép, előre lépjenek az LMBT személyek egyenlőségének előmozdítása terén. Említett az elnök úr 2015-ben kiadtuk az intézkedési listát, ez átfogó módon lefedi a különböző szakpolitikai területeket, amelyek az LMBT személyek szempontjából relevánsak, tehát diszkriminációmentesség, foglalkoztatás, oktatás, egészségügy, mozgásszabadsága, gyűlölet, beszéd, de menekültügy és külpolitika is. Az Európai Bizottság rendszeresen évente tájékoztatást ad az intézkedések listájáról írott formában, úgyhogy én most mindössze néhány különösen fontos pontra szeretnék kitérni. Először is a tudatosság figyelemfelkeltés. Mi úgy tapasztaljuk, hogy ez továbbra is kulcsfontosságú annak érdekében, hogy hogy a jogalkotás területén lépések történjenek, illetve a mindennapokban a jogszabályok alkalmazása terén. Éppen ezért úgy döntöttünk, hogy videókat készítünk az LMBTI kifejezés minden egyes betűjére vonatkozóan. Arra törekedtünk, hogy bemutassuk azon helyzeteket, amelyekkel ezen személyek konfrontálódnak. Ezt egy könnyen érthető módon próbáljuk szemléltetni a közvélemény számára. Ezeket a videókat tehát elkészítettük az év elején, és az volt a célunk, hogy amikor a vonatkozó rendezvényekre sor került, ezen videókat már be lehessen mutatni. Ezeket a videókat azon EU tagállamokban is bemutattuk, ahol az LMBT személyek szociális elfogadottsága az EU szint alatti, az átlagos szint alatti. Az intersex szintén említettem egy olyan terület, amelyet lefettünk a videókban. Az állásfoglalás is erre hívta fel a figyelmet, tehát az Európai Bizottság cselekszik, de ezen túl léptünk, ugyanis egy eszköztárat is kidolgoztunk a tagállamokban való prezentáció céljából, azért, hogy ott is aktívan részt vehessenek a különböző rendezvényeken Európa szerte. A legtöbben aktívan részt vettek, például a szivárvány színű zászlót is használták, és vitákat rendeztek a különböző tagállamokban. Szeretnék röviden dióhéjban beszélni még arról, hogy a civil társadalom támogatása is egy nagyon fontos elem, főleg napjainkban, amikor a civil társadalom mozgástere egyre szűkebb. Jelenleg 22 tagállamban működik az úgynevezett REC program, ahogyan azt az Európai Parlament is tervezte, illetve a tanács elképzelései szerint. De, és végül, de nem utolsó sorban, szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy a cselekvési lista legutóbbi változatával arra ösztönözzük a tagállamokat, hogy ők is mutassák be, hogy mit tesznek. A legtöbb tagállam proaktív módon tájékoztat a lépésekről. És most, ami a kilátásokat, a későbbieket illeti, hogyan szeretnénk tovább lépni? Először is szeretnénk egy új Euróbarométer felmérést készíteni 2019-ben, szeretnénk eh, az európai állampolgárokat második alkalommal is megkérdezni arról, hogy hogyan vélekednek az LMBTI személyek jogairól, hogy összehasonlíthassuk a helyzetet. Azt is kijelenthetem, hogy eh, a biztos kötelezettséget vállalt, amellett, hogy eh, az LMBTI személyek egyenlőségéről szóló anyagot átadja majd a második, a következő biztosnak, és ő folytatni tudja majd a megkezdett szakpolitikákat. A biztos asszony azt tervezi, hogy egy rendezvényt is szervez a bizottság mandátumának vége felé, amikor mérleget vonhatunk arról, hogy mit sikerült elérni az intézkedések által, és mire van még szükség, milyen további lépéseket kell megtenni. Lezárásképpen elmondanám még, hogy az alapjogi ügynökséget is felkértük arra, hogy második alkalommal is készítsen egy felmérést az LMBTI személyek körében 2019-ben, annak érdekében, hogy összevethessük azt, hogy az adatok, illetve az információ szempontjából változott-e a helyzet ahhoz a pillanathoz képest, amikor elkezdődött az intézkedések listája. Tisztelt képviselők, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Schmidt úr és kérem, hogy tájékoztasson bennünket a későbbiekben is ezen rendezvényekről, fellépésekről a mandátum végéig. És még mielőtt megadnám a szót a kollégáknak, szeretném megemlíteni a másik elemet, amit fontos, ez az állásfoglalás tervezet az interszex személyek jogairól, az interszexuális személyek jogairól, a bizottság úgy döntött, hogy kiemelt figyelmet szentel ennek a témának, és ebben az összefüggésben egy állásfoglási indítványt dolgoztunk ki, amelyet a koordinátorok is elfogadtak, miután megvitattuk ezt, és egy szóbeli kérdést is intézni fogunk az interszexuális személyek jogairól a bizottsághoz a 128-as pont értelmében ezt megtalálják maguk előtt, és kérném, hogy tanulmányozzák ezt a tervezetet. Különösen, ami az emberi jogi jogsértéseket illeti. Az interszexuális személyek jogsértései messze menőleg ismeretlenek a közvélemény körében. Például az interszexuális személyek patologizálása, illetve a a regisztrációjuk a születést követően, valamint az interszexuális személyek, gyermekek jogai, beleértve a fogyatékossággal élő személyek jogait, teljes körű védelmet szeretnénk biztosítani a diszkriminációval szemben. Most megnyitnám a szót, megnyitnám a vitát, és megadnám a szót a képviselőknek, hogy reagáljanak a bizottság által elmondottakra, illetve az állásfoglalásra, és természetesen más ide kapcsolódó kérdésre is. Most pedig megadom a szót a képviselőknek a jelentkezés sorrendjében. Kirkop úr. Kirkosz úr. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά τις δράσεις της Κομισιόν, θα σταθώ σημεία 7 για την πρόοδο εφαρμογή τους στα... Köszönöm szépen. Az én hazám eléggé elmaradt ezeknek a cselekvéseknek a tekintetében, nagyon sok mindent nem tesz. Megmondok egy példát. Szeptemberben egy fiatal szinte meglincseltek, majdnem meglincseltek tény központjában, bántalmazták. Ekkor ébredt föl a társadalom, de sajnos a fiatal ö, ember családjának nem csak az erőszakot kellett elszenvednie, hanem ezeknek az embereknek az agresszióit is azért bántották, mm, a hovatartozása miatt bántották, és szerencsére az interszexuális közösség aktiválódott, és ezek az emberek eljutottak egészen a görög parlamentig, és az érintett személy neve benne volt az állásfoglalásban, egyébként amelyről szavaztunk is a plenáris héten. A bíróság döntése is megszületett. Ott viszont azt alapították meg, hogy molesztálták az érintett szemét, és Eh, ahelyett, hogy segítséget kapott volna, eh, bántalmazták és eh, kioltották az életét. Hát látják, hogy mennyire le van maradva Görögország, úgyhogy még bőven van itt tennivalónk. Köszönöm, Szofi következik. Igen, köszönöm szépen elnézést, elnök úr. Először is az Európai Bizottságnak szeretnék köszönetet mondani a bevezetőért, és Köszönöm szépen a kezdeményezéseket, amelyeket tettek az elmúlt években, és azt is, hogy az LGBT jogokat támogatja a bizottság, tehát hogy képviseltetik magukat a különböző felvonulásokon, és így tovább szerte Európában, de ettől még rengeteg a tennivaló, itt ugye rengeteg tanulmányt készítenek, információs kampányokat indítanak, civil szervezeteket támogatnak, és így tovább. Erre mind szükség van, ezt üdvözlöm. Viszont kíváncsi lennék, hogy miért nem tettek le semmifajta jogalkotási kezdeményezést az asztalra. A parlament már több éve kéri, hogy a homofób gyűlölet bűncselekményeket, a rasszista és egyéb bűncselekményekkel együtt nyilvánítsák bűncselekményé. Nem tudom, hogy a bizottság mit tett annak érdekében, hogy a horizontális irányelv egy kicsit előre haladjon. Ha jól tudom, akkor már tíz éve ö, került ez zsákutcába. És mi van a meglévő jogszabályok javításával? Ugyanis a bizottság abszolút semmit nem tett az úgynevezett meleg propaganda törvényekkel szemben, amelyeket több országban elfogadtak, például Litvániában. És én be is nyújtottam egy kérdést a bizottságnak annak érdekében, hogy az úgynevezett Kolman ítéletek ugye az, az egynemű házastársak elismeréséről szóló ítéletek a gyakorlatban is el legyenek ismerve, mert ugyan hát ez egy bírósági ítélet, de nem ismerik el, a gyakorlatban nem tartja el senki. Hát nagyon csodálatos ez a sok tanulmány és vizsgálat, de ez nem elegendő. Én azt szeretném, hogy azért az Európai Bizottság egy kicsit bátrabb legyen, és foglaljon már állást politikai szinten nyilván önökön keresztül én most a biztosoknak üzenek. Tehát foglaljanak állást, például, azért ne felejtsük már el, hogy 2018-ban vagyunk, és például a házasságról, az azonos neműek házasságáról is állást kellene foglalniuk, nem kell ennyire óvatoskodva kezelni ezt a kérdést, tehát semmi probléma nélkül beszélnek a Brexit népszavazásról, az olasz állami költségvetésről, és így tovább. Ez a téma pedig az értékekről szól. Ez a szakbizottság, a Libe szakbizottság az egy politikai témákat is tárgyaló bizottság, és az Európai Bizottság is foglalkozik politikai témákkal, hát akkor tessék, foglaljanak állást. Nemrégiben volt egy népszavazás Romániában, ami hála Istennek elbukott, Szerintem a bizottságnak a 21. században azért mégiscsak meg kellene, hogy legyen a bátorsága, hogy kiálljon azon értékek mellett, amelyeket mi lefektettünk a szerződésekben, és az egyelő a házasághoz való egyelő jogot támogassa. Ez azért mégis EU-s jog. Köszönöm szépen, Martina. Thank, you, Chair. Köszönöm, hogy Anderson asszony. Üdvözlöm, hogy erről a témáról ma beszélünk. Az igazságtalanság többféle formájáról, hogy beszélünk, ez nagyon pozitív. Most hallgattam Sofit például a házassághoz való egyenlő jogokról, és így tovább. Most a nagypénteki megállapodásról, a Brexitről sokan beszélünk. Üdvözlöm, hogy Észak-Írország figyelmet kap, de hát az LGBT közösség jogaira is oda kell figyelni. Vannak ilyen közösségek Észak-Írországban, és évtizedek óta megtagadják ezeket a jogokat. Például a házassághoz való jogot is megtagadják egyetlen egy politikai párt miatt, ugyanarról a politikai pártról van szó, akik nem akarják ezt megengedni, Észak-Írországban fontos ezt kimondani, mert hát valóban Írország északon és délen is le van maradva. És a tagállamok csak 10%-ban, a tagállamokban a gyűlölet bűncselekményeknek csak a 10%-át jelentik be. És Észak-Írországban azt hiszem olyan 472 esetre volt példa, Engem mélységesen megdöbbentette az, amikor idén kiderült, hogy ez a TMM monitoring projekt feltárta az eredményeket, hogy csak idén 369 gyilkosságot követtek el a transgender emberekkel szemben. Ez egész egyszerűen döbbenetes, és ezért ennyire fontos ez az eszmecsere itt, amit lefolytatunk Ez azt jelenti, hogy az LGBT közösség minden negyedik tagja az északi térségekben már legalább egyszer öngyilkossági kísérletet tett. És tudom, hogy más térségekből is hasonló adatok érkeznek. És mindez azért van, mert ennyire kemény diszkriminációt szenvednek el. Ezek az információk amiket kapunk, ugye tudjuk, hogy úgy mond bejelentik a bűncselekményeket, de azt is tudjuk, hogy nem regisztrálnak minden bűncselekményt. Ez is komolyan aggasztó. Tehát a különbség a valódi bűncselekmény szám és a bejelentett esetek száma között. Ráadásul ez a homofób megnyilvánulás, például a DUP és más pártok részéről is döbbenetes. Elfogadhatatlan ez, hogy bármely politikai párt emberek jogait tagadja meg. És hogy megtagadják két embertől, akik szeretik egymást, azt, hogy összeházasodhassanak. Úgyhogy több a tennivalónk még. Egyetértek a beszámolókkal, egyetértek azzal, amit a bizottság tesz, de hát ez a tapasztalat, hogy a transgender közösséghez tartozók olyan diszkriminációt szenvednek el, ami egész egyszerűen tolerálhatatlan. És egy ilyen napon, mint a mai, több európai parlamenti képviselőnek kellene itt lenni és a hangját hallatnia. Minden esetre megköszönöm, hogy ezt az eszmecserét ma itt lefolytathatjuk, és nagyon remélem, hogy a bizottság sokkal többet tesz. És köszönöm szépen, hogy utaltak az állásfoglalásra, amelyet a parlament elfogadott. Köszönöm szépen. Kollégák, közben én itt figyelem az órát, 9.15-kor kezdjük a szavazást, úgyhogy kérek mindenkit, hogy legyen szíves, tartsa be a két percet. Tudom, hogy nagyon kényes a téma. Cornélia Ernstnek adom meg most a szót. Köszönöm. Nagyon örülök annak, hogy eh, sikerült ezt a témát a napirendre tűzni, már csak azért is, mert eh, mindig tabuként kezeltük itt is, nem volt jelen. Tudjuk, hogy eh, a legtöbb tagállamban, és természetesen más országokban is bizonyos értelemben eh, még mindig a nemek eh, férfit vagy nőt jelentenek, de a világ eh, más, és úgy gondolom, hogy ezeket a tabukat meg kell törnünk több úton. Nem lehet pusztán jogszabályok által, hanem egy másfajta oktatáspolitikára is szükség van. Tehát az iskolákban kell ezt elkezdeni, de fontos, hogy európai szinten is leszögezzük, hogy nagy tévedés azt gondolni, hogy csak két nem létezik, illetve hogy ez egyáltalán számít. Az emberek számítanak. Németországban is a születési anyakönyvezéssel kapcsolatban komoly problémák jelentkeztek, hogyan kellene ezt egyáltalán, hogyan kellene személyeket anyakönyvezni, és vannak országok, ahol még rosszabb is a helyzet. De Németországban tudom, hogy sokak betegnek minősítik az ilyesmit, illetve sebészeti beavatkozások is vannak sok országban, hogy a rendet helyreállítsák, úgy, úgymond, idézőjelbe téve ezt. Az saját döntés, az ember döntése a saját testéről, a jövőjéről, ezt mindig tönkretették, és akkor az erőszakról még nem is beszéltünk. Tehát úgy gondolom, hogy ez a téma nagyon fontos, jogi intézkedésekre is szükség van, következetességre, és természetesen fel kell hívnunk a nyilvánosság figyelmét nem elegendő, hogy egyszer összeülünk itt 8 óra 30-kor, és ezt megvitatjuk, ebből egy nagy témát kell kerekíteni, hiszen minden elveszít a jelentőségét, hogyha az ember nem tudja saját maga élni az életét, és gyakorlatilag az ember ilyenkor már azt sem tudja, hogy ő ki tulajdonképpen. Szerintem ez egy nagy jelentőségű téma, és nyomon kellene követnünk. Ennyi, köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen, Kornélia. És köszönöm azt is, hogy mindezt az időkereteken belül mondtad el. Julie Ward következik. Köszönöm szépen, hogy ezt az eszmecserét most megtarthatjuk. Én nem vagyok a Libeszak bizottság állandó tagja, én a Nőjogi Bizottságnak vagyok az állandó tagja, de azért vagyok itt, mert a Nőjogi Bizottságban mi a női jogokat és a nemek esélyegyelőségét vizsgáljuk, és az az igazság, hogy nagyon sok képviselő nem akarja ezt az teljes témát tárgyalni. A bemutató összefoglalóban én észrevettem a különbséget, ugye a közvélemény, illetve az LGBT közösség között, hogy mennyire tudják a jogaikat kihasználni, a jogaikkal élni, mennyire tudnak. És ez szerintem a hatalmi struktúrák miatt van így, tehát hogy a férfiak uralják a testületeket, hogy nincs LGBT képviselet szinte sehol, ugyan lehet, hogy ennek a közösségnek a tagjai, lehet, hogy a társadalomban kényelmesebben érzik magukat, mint korábban, azonban az ő hangjuk nem hallatszik, a döntésekben nem ö, veszik figyelembe ezt, tehát könnyebbnek kell tenni, meg kell könnyíteni azt, hogy ezek az emberek is ö, döntési pozícióba kerülhessenek, hallathassák a hangjukat, és így tovább. Engem nagyon-nagyon aggaszt az, hogy a Brexit után mi lesz az egész Egyesült Királyságban ennek a közösségnek a jogaival. Mártina nagyon helyesen hangoztatta az aggájait Írországgal kapcsolatban. Lehet, hogy az EU nem tökéletes, de az alapjogi karta legalább valami fajta biztonsági hálót nyújt ezeknek a közösségeknek. És én láttam, hogy milyen emberek kerültek a Brexit kapcsán döntéshozatali posztokra, és ezek az emberek homofób emberek. Tereza May azt mondja, hogy nem fogjuk aláírni az alapjogi kartát, hát egész egyszerűen olyan emberek vannak, illetve lesznek ilyen döntéshozatali pozíciókban, akik még csak arra sem képesek, nem felelnek meg arra, hogy a jogainkat megvédjék. Ukrajnában jártam a hétvégén, egy globális cselekvési platform tagjaként Ukrajnában kampányoltunk az LGBT jogokért, a Balkán térségben is dolgozunk több más országgal, több országgal, akik ugye az európai úton elindultak. Az az igazság, hogy az EU-n belül az EU saját tagállamainak kellene, hogy jobb példát mutassanak, ugyanis itt mindenki csúszik visszafelé egész egyszerűen elfogadhatatlan, hogy csatlakozáskor az ember kipipálja a dobozokat, teljesítette a követelményeket, utána pedig nem tartja azokat be. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és Jurek úrnak adjuk át a szót. Kérem, hogy mindenki tartsa be a két percet. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha már a egyenlő jogokról beszélünk itt a különböző közösségek kapcsán, illetve a méltóságról, hát az igaz, hogy nem lehet megkérdőjelezni ezeket a jogokat. Tehát kötelesek vagyunk tiszteletben tartani a jogokat. Nem valami olyan témáról van szó, amelyet megvitatunk, aztán eldöntjük, hogy védjük -e ezeket a jogokat, vagy sem. Egy valamiről viszont lehet vitatkozni, ez a szociális aspektusa mindennek. Gyakran halljuk hogy társadalmi egyenlőtlenségek tapasztalhatók, és szeretnénk jelet tenni egy nő és férfi közé, akik házasok, illetve egy olyan pár házassága közé, aki két egynemű személyből áll számunkra. A házasság az egy nő és férfi egysége, amelyből élet születhet. Tehát ha társadalmi normákról beszélünk, akkor Szlovákia, Magyarország, Lengyelország olyan országok, ahol ezt a házasságnak ezt az általam említett definícióját az alkotmányba is beemelték, és Szlovéniában és Horvátországban is volt népszavazás, ahol a tömegek masszívan arra szavaztak, hogy tartsák meg ezt a meghatározást az eredeti formájában. Romániában nem jogilag kötelező érvényű népszavazást láttuk most, de azért azzal mégiscsak foglalkoznunk kell, hogy mi a többség véleménye. És világos többség volt amellett, hogy a hagyományos meghatározást hagyjuk meg, a hagyományos értékeket. És amennyiben demokratikusok vagyunk, vagy legalábbis azt szeretnénk, hogy demokratikusnak nevezhessenek bennünket, akkor azokat is meg kell hallgatnunk, akik kifejezik így a véleményüket. Tehát a monogám családhoz tartozunk, ezt nem valaki ellen tesszük, mi Európa jövője, jövője érdekében cselekszünk, és azt szeretnénk, hogy minket is tartsanak tiszteletben. Amikor az Európai Unióhoz csatlakoztunk, akkor azt mondták nekünk, hogy a saját normáinkat megtarthatjuk, tehát szeretnénk, hogyha ezeket tiszteletben tartanák. Björk asszony következik, parancsoljon. Hát most hallottuk az egyik példát. That they have the democratic right ahol a többség azt mondja, hogy demokratikus joga van arra, hogy a kisebbségek jogait csorbítsa. És pontosan erről van itt szó, amit Sophie is elmondott a jogokról, és arról, hogy legalább a minimumot kell garantálni a demokratikus rendszerben a kisebbségeknek. Most fogadtunk el egy véleményt erről, én ugyan üdvözlöm a népszavazás, az írországi népszavazás eredményét, de azért eh, szerintem az aggasztó, hogy népszavazást lehet tartani az én jogaimról, hogy én most hogyan határozom meg magam, ki vagyok, eh, milyen a családom, és így tovább. Tehát szerintem azért ez komolyan aggasztó. Fontos azt látni, hogy egyes tagállamokban igen nehéz helyzet állt elő, Lengyelország, Magyarország, Litvánia, de mondhatnék más példákat is, ahol a jogokat megsértik. Viszont vannak olyan államok, ahol jó irányba mennek a dolgok, és ezt is el kell ismerjük, és meg kell néznünk, hogy hogyan lehet elérni, hogy mások is ebbe az irányba haladjanak, támogassuk egymást, hogy a homofóbia, a transzfóbia és egyebek ne harapozzanak el, rasszista erők ellen, erőkkel szemben fel kell lépni mindenütt. Szeretnék, mást is szerettem volna mondani, de szeretném újra kiemelni azt, amit Sofia elmondott, hogy a bizottság megtehetne, de nem tesz meg a gyűlöletbűncselekményekkel kapcsolatban, a mozgás szabadságával kapcsolatban, illetve nem lép fel ugye a bizottság a propaganda törvényel kapcsolatban, a Litvánnal kapcsolatban, és azért van egy emléknap is, de vannak olyan országok, ahol sterilizálják ezeket az embereket, csonkítják ezeket az embereket, és 2018-ban vagyunk. Hát ez egész egyszerűen Európában 2018-ban nem fordulhatna elő. És még egy dolgot elmondanék, amíg a biztos itt van, hogy a jogállamiságról van itt szó. A jogállamiság az nem csak a női jogokhoz, hanem az LGBT jogokhoz is kapcsolódik. Látjuk Lengyelországban, hogy ha az igazságszolgáltatás megszűnik független lenni, akkor rögtön a politikai szintről beavatkoznak a jogokba és megsértik ezeket. Szeretnék több finanszírozást is, és kérem, hogy ne feledkezzenek meg az LGBT közösségről, a leszbikusokról. Egy áprilisban Ukrajnában lesz egy leszbikus konferencia, mi ö, nem biztos, hogy el tudunk menni, de mindenkit kérek, hogy legyen jelen. Ez egy nagyon fontos esemény lesz. Köszönöm szépen. Most már egy percet tudok csak adni. Jó? Aztán lezárjuk ezt a vitát. Rövid leszek. Az EU alapjogi kartája a legfrissebb típusú karta, ennek kilencedik pontja azt mondja ki, hogy a, mer, a házasság az két ember egysége, amit a jog elismer, függetlenül attól, hogy milyen neműek. Ez az Európai Uniós törvény. Az a feltételezés, hogy az Európai Uniós jogok nem kötelezik a tagállamokat arról, hogy az egyneműek házasságáról alkossanak jogszabályokat. Ez igaz, de egy tagállam sem szabadna, hogy akadályozhassa az egyneműek házasságának a szabad mozgását, illetve azon transznemű embereknek a jogait sem szabad csorbítani, akik a az anyakönyvben megváltoztatják a nemüket. Ez az Európai Uniós jogszabályok szerint joguk. Ezen túlmenően egy jó minőségű alkotmányos demokráciában a jogok, az emberi jogok nem szabad hogy a többségtől függjenek, sem egy népszavazástól. A demokrácia soha nem a többség uralma volt, a demokrácia mindig a többség irányítása a kisebbségek tiszteletben tartásával és elidegeníthetetlen alapjogok tiszteletben tartása mellett azoktól is kitérve, akik egy neműként saját szabad akaratukból szeretnének partnerségi kapcsolatba lépni. Köszönöm nagyon, Juan, mondja az elnök úr. Most lassan le kell zárjuk ezt a vitát. Szeretném megköszönni a kollégáknak a nagyon kiváló minőségű vitát ilyen korán reggeli órán. Nagyon fontos, hogy ezt megtettük, hiszen lesz egy állásfoglalás tervezetünk és egy szóbeli választ igénylő kérdésünk is ezzel kapcsolatban. Köszönöm a bizottságnak a hozzájárulásukat. Most már sajnos nem lesz lehetőségünk arra, hogy visszatérjünk önökhöz, de a Szofi és más kollégák által felvetett kérdésekre remélhetőleg kapunk választ majd akkor, amikor még a ciklusunk lezárulása előtt esetleg vissza tudunk térni erre a témára. most sajnos más jogalkotási munkánk van. Ezzel a témával a későbbiekben fogunk tovább foglalkozni. Hallható a zajból is, hogy érkeznek a kollégák a szavazásra, ami 9 óra 15-kor kezdődik, egy perc múlva. Colleagues, if everyone's ready, we can begin. Kollégák, ha mindenki készen áll, megkezdhetjük a szavazást. Tudom, Monika, hogy te készen állsz. Nem tudom, hogy a többiek hogy vannak ezzel. Kollégák, kezdjük a 15. napi rendi pontunkkal. Ez az első szavazás. Közösségi statisztikák a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozóan jelentéstevő Cecilia Wikström. Cecilia, kívánsz hozzászólni? Nem. Akkor azonnal megkezdhetjük a szavazást. 56-os módosítóról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Mindenki szavazott? Jó. Lezárom. Elutasítottuk. 58-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 57-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Az 57-esről kell szavaznunk, nem? Elnézést, kollégák, ezt átugorjuk. Egyes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes kompromisszumos módosító, megnyitom a szavazást. nagyon óvatosnak kell lennem. Elnézést, kollégák, a 62-es módosítóra visszaugrunk, megnyitom a szavazást a 62-esről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 63-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 64-es módosítom, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum a 15. oldalon, megnyitom a szavazást. Hármas kompromisszumos módosító. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötös kompromisszumos módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 104 8-as módosító indítvány. 148-as, tehát meg 22. oldalon van nálam, mondja az elnök úr. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Én is, akkor lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 149-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatos kompromisszumos módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Prámbulum bekezdések következnek, 37-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk, 38-as, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 39, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 40-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk 41. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 42, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 43. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 44. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 45, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 46, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk, 47. Mónika, szavazá Lezárom. Elutasítottuk, 48, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk, 49, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 50-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 51. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 54-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Záró szavazás, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 36 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett. A végső zárószavazás következik. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ismét a 36 igen szavazat, 4 ellen szavazat, egy tartózkodás mellett elfogadtuk. Tehát gratulálok a jelentéstevőnek. Következő szavazás egy vélemény a vámellenőrzési berendezések pénzügyi támogató eszközének létrehozásáról. Az IMCO az illetékes, Jeroen Lenars az előadója a véleménynek kíván -e valamit szólni. Nincs itt? Ó, akkor nem tud semmit mondani. Jó, akkor azonnal rátérünk a szavazásra. 16-os módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 17-es módosítom, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 18-as, megnyitom a szavazást. Igen? Azt gondoltam, hogy csak így hirtelen közbeszól. Jó, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Kettes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hármas módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Négyes, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 19-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 20-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elnézést. Elfogadtuk. Egyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 22-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 23-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Preambulum bekezdések, hetes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 8-as megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Kilences, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Tízes, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Tizenegy, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 12. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 13-as. 13-as, igen, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Egyes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 14-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 15-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk, a név szerinti zárószavazás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 37 igen szavazat, egy ellenszavazat, négy tartózkodás mellett. Gratulálok a vélemény előadójának. Az utolsó szavazásunk következik. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, Szociális Alap Pluszra, Kohéziós Alapra és Tengerügyi Halászati Alapra, valamint Menekültügyi Migrációs Alapra stb. vonatkozó pénzügyi szabályok megállapítása. Azonnal kezdjük is a szavazást. 11-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elnézést meg kellett volna említenem, hogy Tomás Zdehovszki a jelentéstevő. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. 16-os módosító, megítom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Nem, a 112-es soka fogyott, úgyhogy ezért ugrottunk rögtön a 16-osra, de köszönöm, hogy megszakítottak. 17-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 84-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Egyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 95-ös, megnyitom a szavazást. Kilencvenöt Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 2A kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 2B kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 96-os, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 105-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt is elfogadtuk. 106-os, megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadtuk. 107-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 108-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 20-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 109-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk 110, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 21, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 22, megnyitom a szavazást. Elnézést, és köszönöm Birgit. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 111-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 23-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 113, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk 114, megnyitom a szavazást. Nem, szavazunk a 114-ről. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 115-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Hármas kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 118-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 120-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 121, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 28-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 4A kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 4B kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt is elfogadtuk. 127-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 128, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk 129-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 130, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 131, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 132. Lezárom. Elfogadtuk. 133, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 134, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 135, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 136, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 137, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 32. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 33. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 138. 138. Megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítottuk. 139, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 140, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 141-42 azonosak, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 143, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 144, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 145, megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk. 34, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 146 szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 148, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 149, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Ötös kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 153. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 154. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 155. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 156. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 157. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 158. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 159. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 160. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 161. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hetes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk. 177, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 178, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva, 9-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 181. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 183. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 184. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 185. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Tízes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 189. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 190, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 191, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 192, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 193, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasítva 194. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva 195. Megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 196. Megnyitom a szavazást. elfogadtuk. 197, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva 198, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasítva 199, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasítva 200, megnyitom. Lezárom a szavazást. Utasítva, 202, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 201, megnyitom. Lezárom a szavazást elutasítva. 203 megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 204 megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 205 megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hivatkozások. Kettes. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 12-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 42. Megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadva. 44. Megnyitom a szavazást, lezárom. Elutasítva 45. Megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 13-as kompromisszum megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Ötös. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 47. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 14-es kompromisszum. A 47-es az volt most, ugye? Azt megcsináltuk. Tehát 14-es kompromisszum, még mindig nyitva a szavazás, lezárom 14-es kompromisszum, ezt ismételjük meg, a 14-esről megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadtuk. 53, megnyitom a szavazást. Lezárom. 54, megnyitom. Lezárom a szavazást. elfogadtuk, 50, 55, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva 56, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk, 7-es, megnyitom a szavazást, lezárom, 15-ös, elfogadtuk. 15 a kompromisszum, megnyitom a szavazást. Hozzám beszélsz, Birgit? Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 15B kompromisszum, megnyitom a szavazást. Egyszerű ez a szavazás, Tomasz. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 9-es, megnyitom a szavazást. 9-es módosító. Lezárom. Elutasítva. 60-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 61, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 62. Megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tízes. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 63. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva 64, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 11, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 16-os kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 13, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 14. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 67. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 68. Megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 69, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 70, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 71, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 72 megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 73 megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 74. Megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 75, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasítva 76, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasítva 77, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasítva 78, megnyitom Lezárom a szavazást. Elfogadva, 79 megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 80-as megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 81 megnyitom. Lezárom a szavazást elutasítva, 82 megnyitom, lezárom a szavazást, elfogadva, 83 megnyitom, lezárom a szavazást, elutasítva, 15-ös, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva és a záró szavazás név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom. Elfogadtuk, 31-en mellette szavaztak, ketten ellene, 9-en tartózkodtak. Gratulálok az előadónak. És ezzel elérkeztünk a szavazás végére, tisztelt kollégák, köszönöm. Okay, colleagues, we can resume our agenda um, if everyone is ready. Anyone who... Na, kedves kollégák, hogyha mindenki készen áll, akkor folytassuk a munkánkat, mert a rendünk elég sűrű. Akit nem uh, foglalkoztatnak ezek a rendi pontok, kérem, hogy csendben hagyja el a termet. Tehát először a szlovákiai és máltai eseti küldöttség beszámolóját fogjuk meghallgatni. 2018. szeptember 17-től 20-ig esett, zajlottak le ezek a küldöttségek. Sophie Intvelt vezetésével, ő munkacsoporti elnök, és igyekezett a jogállamiság helyzetét, illetve a korrupció ellenes küzdelmet vizsgálni az EU-ban, és konkrét helyzeteket vizsgálni Máltán és Szlovákiában. Úgyhogy további késlekedés nélkül meg is adom a szót Sophie Intvelnek, hogy számoljon be a látogatásokról, ismertesse a küldöttségi jelentéstervezetet, és utána kapnak a többiek szót. Úgyhogy tessék, Sophie. Um, Köszönöm szépen, elnök úr. A delegáció nevében tehát örömmel mutatom be a küldöttségi jelentéstervezetet. Um, we visited uh, Slovakia and... Máltára és Szlovákiába látogattunk el, most már szinte két hónapja, 2018. szeptember 17 és 20 között. Ezek a látogatások korábbi ö, eseti küldöttségeket követtek egyébként Máltára és Szlovákiába, és persze Mindez nyilván Daphne Karuagalica, és utána pedig Ján Kucsár meggyilkolását követte. Ők oknyomozó újságírók voltak, akik korrupció, szervezett bűnözés témáját vizsgálták, illetve az esetleges kapcsolatokat a politikával, és azt hiszem, hogy ezt soha nem szabad elfelejtenünk, hogy ezt az egész munkát mindezek a gyilkosságok indították el. Megnéztük azt, hogy hogyan haladtak előre a hatóságok a nyomozással, illetve megnéztük a jogállamiság helyzetét mindkét országban, tehát hogy hogyan működnek az intézmények. Eléggé részletes jelentést, tényszerű jelentést készítettünk, 40-45 oldalról van szó. Ezt a jelentést kiegészítettük egy melléklettel, az azóta bekövetkezett eseményeket tárgyalja ez a melléklet. Tehát a két gyilkosság nyomozásával kezdem. Azok a személyek, akik a gyilkosságokat elkövették, most már börtönben vannak, letartóztatták őket. Szlovákiában a látogatásunk után nem sokkal tartóztatták le az elkövetőt, viszont a gyilkosságok ki gondolói, megtervezői még szabadlábon vannak. Nem volt könnyű dolgunk, mert hát nyilván a rendőrség érthető okokból az operatív részleteket nem oszthatja meg velünk. Ez nyilván jogos. Viszont azt el kell mondanom, hogy ezért a kommunikációs stílus az más volt a máltai rendőrséggel, illetve a szlovákiai rendőrséggel. Különösképpen a, az utóbbi napokban volt nagyon sok beszámoló a médiában, amely szerint a máltai rendőrség most már azonosította Daphne Pelle halálának, a gyilkosságnak a um, kigondolóit, megtervezőit, aztán azt szerepel a médiában, hogy ezek hivatalos nyilatkozatok, aztán ezeket tagadják, hát egy kicsit szerencsétlen ez szerintem. Minden esetre az üdvözlendő, hogy mindkét esetben legalább a gyilkosság elkövetőjét elfogták és letartóztatták, és ha jól értettem, a Szlovákiában letartóztatottak hajlandóak együttműködni a rendőrséggel és információt megosztani, ami nem mondható el a máltai esetről. Ez a két prioritásunk, tehát a gyilkosság soha nem maradhat büntetlenül. A média szabadságáról és biztonságáról is szól ez, de arról is, hogy a családtagoknak igazságot szolgáltassunk defnének és Jamátina családtagjainak. Én csak néhány témát emelek ki a jelentésből, mert ugye mindenki el tudja olvasni az egész jelentést, és Szlovákiával kezdem. Nyilván látható, hogy nagyon komoly problémák vannak. Az újságírók számára eléggé ellenséges ez a közeg. Ficó volt miniszterelnök megint, nagyon ellenséges megjegyzéseket tett az újságírókkal kapcsolatban, és remélem, hogy a szlovák hatóságok el fognak ettől határolódni, és a munkájukat el tudják végezni nem vagyunk biztosak abban, hogy a hatóságok, ha egyáltalán, akkor milyen ö, mértékig ö, vizsgálódnak, és hogy vizsgálják például Kalinek úr volt igazságügyminiszter ö, érintettségét, és hogy ezt a, a motorbiciklis genget illetve a tevékenységét hogyan tudják feltárni. Ugye aztán voltak a Panama dokumentumok, amelyekkel kapcsolatban a német rendőrség információt adott volna a szlovák rendőrségnek, de a szlovák rendőrség nem fogadta ezeket. Aztán ugye az EU-s agrár alapok felhasználásával is gondok vannak Szlovákiában. Ha jól tudom, a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság vizsgálja ezt a témát és engem az aggaszt, ahogy mindez a gazdákat érinti. Úgy tűnik, hogy a gazdák a különböző hatóságok között rekedtek, de azért van javulás is. Azt láttuk, hogy jó kísérletek vannak arra, hogy változtassanak, például alkotmánybírák, a, az országos rendőrkapitány cseréje, tehát komoly kísérleteket tesznek a javításra, például az alkotmánybírák jelölésében. A 13 alkotmánybíróból 9-et kell leváltani februárig, ez igen jelentős szám, és most már új szabályok alapján fognak eljárni, amelyek nagyobb átláthatóságot teremtenek, és az elnöknek nagyobb befolyást adnak. Aztán az országos rendőrkapitány kinevezésére is megváltoznak a szabályok. A szlovák kormány tegnap tájékoztatott bennünket levélben mindazokról a kezdeményezésekről, amelyeket a Velencei Bizottság ajánlásai nyomán tettek. Ezek a kezdeményezések az igazság szolgáltatást érintik, és ezt üdvözöljük. kérdéseket tettünk fel az RTVS állami televízió és rádióról is, ahol állítólag a riportereknek utasításokat adtak arra vonatkozóan, hogy az ellenzéki pártokkal kapcsolatos tényeket hogyan tálalják, de aztán megnyugtattak bennünket, hogy ezek nem hivatalos utasítások voltak, hanem egy konkrét személy adta ki ezeket. Tehát vannak pozitív fejlemények, de ettől függetlenül nagyon szorosan figyelemmel fogjuk kísérni azt, hogy mi történik most, és reméljük, hogy a változtatásokat végigviszik a hatóságok. További lépéseket fogunk kérni a korrupció ellenes küzdelemben, és vizsgálni fogjuk azt a helyzetet, hogy oligarchák kezében van a média nagy része. Most pedig akkor a máltai helyzet. Egy személyes megjegyzéssel hadd kezdjem. Nagyon aggaszt engem a máltai helyzet. Nagyon-nagyon nehéz megállapítani, hogy van-e egyáltalán rendőrségi nyomozás, vagy ügyészi vizsgálat, vagy bármilyen más vizsgálat. Minden alkalommal vádaskodások vannak, gyanakvás, és amikor mi úgy érezzük, hogy bizonyos vádakat ki kellene vizsgálni, akkor nagyon nehéz azt megállapítani, hogy kivizsgálják-e ezeket, vagy sem, tehát hogy cselekszenek-e, vagy sem. Legutóbb a médiából arról tájékoztattunk, hogy a 17 Black elnevezésű cég, ez egy ilyen kör számlázási kör része volt, politikusok használták fel ezeket a cégeket számlázásra. Tehát azt hallottuk, hogy ez most már nem így van, és hogy a kormánykörökből két személy ilyen szemben vizsgálatot indítottak. Nehéz erről megerősítést kapni, de hát szerintem, hogyha ez így van, akkor eljött a pillanat, hogy ez a két személy lemondjon. Az újságírókat egyébként még mindig a rágalmazása elleni perekkel fenyegetik, és így tovább. Arra sürgetük a máltai kormányt, hogy garantálja, hogy a Daphne Caruana Galicia családja elleni támadásokat megállítsák, és a gyűlöletkeltést is ugyanis eddig a kormány nem tett lépéseket arra, hogy megoldást találjon a, azokkal az emberekkel, akik a, a Daphne Caruana Galizia emlékmű mögött állnak, és mi arra sürgetnénk a feleket, hogy találjanak mielőbb megoldást. A pozitívumokat felsorolva üdvözöljük, hogy a máltai kormány megfogadta a javaslatunkat, és elhívta a Velencei Bizottságot, hogy a jogállamiságról, illetve az intézményekről végezzen vizsgálatot, készítsen jelentést. A határidőt azért toltuk ki az állásfoglalással kapcsolatban, hogy majd a Velencei Bizottság vizsgálatának az eredményét is be tudjuk építeni a munkánkba. Ők decemberben készítik el a jelentésüket. És Máltával kapcsolatban még zárásként hadd mondjam, hogy nagyon-nagyon aggódom. Nem is tudom, hogy hogy mondjam. egész egyszerűen rengeteg terület van, amely aggályos. A pénzmosás, a korrupció, a csalás, akár a választások befolyásolása, az újságírókkal kapcsolatos magatartás és hozzáállás, nagyon sok kinevezés közvetetten vagy közvetlenül a miniszterelnök, illetve az ő hivatala által bonyolódik, és ezt ennek alapján nehéz azt elfogadni, hogy függetlenül végzik a kinevezettek a munkájukat, tehát az, és mindezen tényezők egyben komoly, aggasztó helyzetet alakítanak ki, és ráadásul a vízumokat még nem is említettem, ez egyébként nem állt a monopóliuma, mert különböző mértékben több tagállamban is létezik ez, a saját hazámban is. Tehát gyakorlatilag az útlevelek árusítása, közvetetten vagy közvetlenül a letelepedési engedélyek értékesítése, vagy akár illegális kereskedelme a humanitárius vízumoknak, rövid távú tartózkodásra jogosító vízumoknak, és ez a Schengeni térséget beszélyezteti a biztonságot, a jogállamiságot az EU-ban, és mondom, ez nem a bizottság nevében, a küldöttség nevében megfogalmazott vélemény, ez a magánvéleményem, hogy nekem komoly aggájaim vannak a tekintetben, hogy a letelepedési engedélyek, útlevelek árusítása megkérdőjelezhető, hogy kompatibilise a Schengeni térséggel, és én nagyon csalódtam amiatt, hogy a bizottság még nem készítette el a jelentését és az ajánlásait, nagyon várjuk ezeket az ilyen vízumokkal kapcsolatos rendelethez. Tudom, hogy a bizottság már cselekszik a bankfelügyelet, illetve a pénzmosás terén is, tehát ezt üdvözöljük. Zárásként elnök úr azt mondanám, hogy egy-két főbelemet említettem csak a jelentésből. Reméljük, hogy tavasszal, tehát jövő tavasszal sikerül szavazni az állásfoglalásról. Ahogy mondtam, kértük a határidő csúsztatását annak érdekében, hogy a Velencei Bizottság véleményét figyelembe tudjuk venni, és közben pedig továbbra is figyelemmel fogjuk kísérni a szlovákiai, illetve máltai helyzetet, és bármilyen egyéb helyzetet, amelyre felhívják a figyelmünket, de most egyelőre erre a két országra összpontosítunk. Köszönöm szépen! Köszönöm. Akkor végig haladunk azokon a képviselőkön, akik a munkacsoport tagjai, persze mások is szót kapnak, úgyhogy lássuk, ki következik. Joe Weidenholzer, eh, Monica, then Monica Benova, Anna Gomez, is there anyone else? Van-e még valaki, aki szólni kíván? Akkor Franz urat hozzáadjuk a listához mm, szorít bennünket az idő, de fontos, hogy mindenki, aki szólni szeretne, az lehetőséget kapjon, akkor lezárom a listát, és kezdjük a Sort Robertával, ő a néppárt képviseletében szólt parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, mielőtt elkezdem ezt a vitát, Máltán is szorosan figyelemmel követik, és szeretném elmondani, hogy mennyire zavar ez, hogy nem beszélhetem az anyanyelvemet egy ilyen esetben. Talán a titkárság figyelembe vehetné ezt, hogyha ne olyan napi rendi pontok vannak, amelyek Máltát érintik, akkor használhassuk a máltai nyelvet. Szeretném megköszönni Szofinak a jó munkát, az együttműködést a politikai frakciók között a házban. Erre most jó példa volt a máltai helyzet cselekvést igényel, politikák által ösztönzött megközelítést igényel. És megint csak kiemeljük, hogy nagyon fontos egy független jogállamisági mechanizmus megléte, amely az Unió valamennyi tagállamát vizsgálja. Komoly kihívásokkal fogunk szembenézni a jövőben a jogállamiság megfelelő működése tekintetében, hogy hogyan garantáljuk ezt, hogyan garantáljuk a média függetlenségét, szabadságát, illetve a korrupciót és büntetlenséget hogyan kezeljük. Máltán most már 400 nap eltelt Daphne Caruana Galizia meggyilkolása óta. Őt a házától nem messze egy csendes úton gyilkolták meg. Ez volt az egyik legkomolyabb korrupció ellenes vizsgálat, amelyet ő folytatott, már generációk óta. És az a politikus, akit Daphne vizsgált, továbbra is igen magas pozícióban, magas beosztásban van. Úgyhogy azt hiszem a korrupció ellenes harcot igencsak meg kell erősíteni. És mindenkit ki kell vizsgálni, akik kapcsolódnak ehhez. Felhívjuk arra a figyelmet, hogy vizsgálatokra és cselekvésre van szükség, hogyha ezek a kisebb média intézmények szeretnének megmaradni a politika hatalmas világával szemben. Vannak nagyon jól dokumentált biztonsági és társadalmi aggályok az útlevelek értékesítésével kapcsolatban is, és ezt lehet kezelni, és ezt meg is kell oldani és szeretnénk a vizsgálati jelentést teljes mértékben olvasni, hogy ezt hozzák nyilván nosságra. Elfogadhatatlan, hogy ezt csak bizonyos kormánypolitikusok tudták eddig olvasni. Az a miniszter, aki a Panama dokumentumok során a figyelem középpontjába kerül, ez szaladt a kérdéseink elől, a 17 Black nevű dubai székhelyű cég is érintett volt, és Mitzi miniszter ennek a védelmét elérte. A kormány meg kellene, hogy állítsa Daphne Caruana családja elleni támadásokat és a gyűlölködést. Láttuk, hogy a gyilkosságok megrendelőit, vagy kitalálóit, megtervezőit azonosították, de nem tartóztatták le, és vádat sem emeltek ellenük. Ezeket a gyűlöletes bűncselekményeket meg kell büntetni, és továbbra is ezt fogjuk kérni, hogy nem maradhat ez büntetlenül, ezt Daphne Caruana Galícia érdekében, illetve a történet érdekében, amin ő dolgozott, a hangunk nem lesz gyengébb, 400 nap alatt sem gyengült, és ez továbbra is ugyanilyen erős marad. Köszönöm szépen a szocialista frakció képviseletében adom át a szót. I want to thank the... Köszönöm szépen, elnök úr, mondja Weiden Holzer úr. Köszönetet mondok a jelentéstevő asszonynak, aki nagyon aktív volt, kiegyensúlyozott munkát végzett. És ahogy látjuk, a játszmának még nincs vége. Még nem jutottunk el arra a pontra, hogy megtudjuk, hogy ki rendelte meg ezeket a gyilkosságokat. Ez tehát a jelenlegi helyzet. Lesznek még meglepetések. Úgy gondolom az elkövetkezendő hetekben ezt nem zárhatjuk ki de nem ítélkezhetünk egy olyan helyzetben, amikor még nem tudjuk mindig, hogy ki volt ezen cselekmények hátterében. Még csak elméleteink vannak. Úgy gondolom azt is fontos látni, hogy az európai intézmények hogyan működnek, és azt gondolom, hogy láttuk az Európolt, láttuk azt, hogy az új európai nyomozási parancs hogy működik. Nem csak technikai kérdés az, hogy az Europol hogyan támogat, eredményeket is fel tudtak mutatni, de emellett fontos volt azt is látni, hogy hogyan tudnánk operatív alapon javítani az Európol munkáját. Azt gondolom, hogy ezeket az aspektusokat figyelembe kell venni, és érdemes még javítani a munkánkon. Málta esetében még várjuk a Velencei Bizottság nyomo, ö, vizsgálatának az eredményét is. A helyzet nem világos, és azt gondolom, hogy a Velencei Bizottság jelentése meg fogja mutatni, hogy az ország szisztematikusan megsérti a jogállamiság szabályait. Támogatom kollégáimnak azon gondolatát, hogy amit a múltkori plenárison Strasbourgban fogalmaztak meg, hogy szükségünk van egy független jogállamisági mechanizmusra. Ez a két ország, a két ország példája ismét megmutatta, az, hogy a parlament megközelítése mennyire jogos. Azzal szeretném zárni felszólásomat, hogy az előttem szólókhoz hasonlóan én is úgy gondolom, hogy nagyon mélyen és alaposan meg kell vizsgálnunk azt, hogy az állampolgárság megadása és a letelepedési engedélyek kiadása nagyon gyakran áruként pénzért történik. Meglepő volt akkor, amikor az egyik ügynökséggel ö, beszéltünk, akik állampolgárságot árulnak gyakorlatilag. Ennek a gyakorlatnak nagyon sok európai aspektusa van, és érdekelne, hogy az Európai Bizottság általános képet ki tud alakítani ennek a problémának a nagyságáról. Köszönöm szépen, Joe. Makovely asszony, az ECR tagja, és most bejött, kére szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, nem fogok hosszan beszélni. Csak annyit szeretnék elmondani, hogy miután többször is ellátogattunk Máltára és egyszer Szlovákiába, és beszéltünk a helyekkel, tisztviselőkkel, Igazából én nem várom, hogy meg fogják-e ezeket a bűncselekményeket oldani. A megoldás alatt mit értek? Hogy elfogják azokat, akik a parancsot adták ki. Épp ellenkezőleg azt látjuk Szlovákiában jelen pillanatban, hogy az újságírók tiltakoznak, mert a volt miniszterelnök megsértette őket. kérik őket, hogy a finanszírozásukkal kapcsolatban bizonyítékokat nyújtsanak be, mert ellenőrizni akarják így az újságírókat, azokat az újságírókat, akiket esetleg soros finanszírozhat. Ez a célja hatóságoknak. És ez a miniszterelnök akkor is hatalmon volt, amikor Ján Kucsákot és menyasszonyát meggyilkolták. Nagyon furcsa azt látni, hogy az utolsó telefonhívásról vagy más elemről milyen hangnemben beszélnek. Máltán ugyanez a helyzet, ahogy Roberta is mondta, semmi nem változott meg. Nem várom, hogy a hatóságok meg fogják találni azokat, akik kiadták a parancsot. Ráadásul egy új botrány tört ki egy olyan konzorciummal kapcsolatban, ami még több oknyomozó újságírót, Daphne kollégáit érinti, Felfedezték ugyanis, hogy egy jelentős pénzmosási rendszer van működésben, 800 millió euró érintett, és a legfelsőbb szintű máltai tisztviselők, például a kabinet fő vagy miniszterelnöke is érintett. Nem várhatjuk ezektől az emberektől, hogy saját maguk ellen fognak hatékonyan nyomozni. Ide akartam kiukadni. Bízom benne, hogy a kollégák majd rájönnek az igazságra, de szerintem nekünk is tennünk kell valamit. Mert hogyha a hatóságok kudarcot vallanak, még akkor is, hogyha amúgy ők részesei ennek a bűncselekménynek, akkor ott kell lennie az Európolnak, vagy valami más szervezetnek, hogy közbelépjen. Nem engedhetjük, hogy mindent az újságírók kelljen, hogy megoldjanak, hiszen ők azok, akik folyamatosan az életükkel fizetnek ezért. Nagyon sajnálatos ez a helyzet. Azt se tudom, hogy mennyit segít az, hogy itt most beszélünk erről, vagy egy jelentést adunk ki. Talán azok, akik odafigyelnek ránk, meghallgatnak bennünket, látják, hogy érdekel minket ez a téma, és reméljük, hogy soha többet nem fognak ilyesmik történni, de nem vagyok meggyőződve arról, hogy nagyon hatásos lesz a munkánk. A munkacsoport a frakció, különböző frakcióhoz tartozó tagjait meghallgattuk, most pedig az egyéb képviselők felszólási kérelmének adok lehetőséget. Először Monika Benova következik. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm szépen a jelentést. Engedjék meg, hogy néhány megjegyzéssel hozzájáruljak a vitához. Ez a nyilatkozat tervezet részletesen tartalmazza az egyesülések tartalmát. A benyújtott állásfoglalás tervezet nem mindig említi meg ezeknek a találkozóknak a kontextusát. Szeretném hangsúlyozni, hogy a szlovák kormány folyamatosan megpróbálta a problémát megoldani, a nyitott kérdéseket megoldani, és megerősítette a szlovák köztársaság miniszterelnöke is, akkor, amikor a képviselőkkel találkozott, hogy az átfogó helyzetről nagyon mély és átfogó eszmecserét folytatott a képviselőkkel, válaszolt a kérdéseikre. Ahogy láttátok, Szlovákiában teljes mértékben tiszteletben tartjuk az európai értékeket, a jogállamiságot és a demokratikus elveket. Teljes mértékben. Ha megengedik, azt is szeretném hangsúlyozni, hogy a benyújtott jelentés nem elégséges a tekintetben, hogy a következtetések nem tükröznek bizonyos aspektusokat, amelyek elhangzottak a lezajlott üléseken például. A különleges ügyészsel lefolytatott találkozó során nagyon világos magyarázatot kaptak önök arra, hogy Holcová asszony telefonját hogyan kobozták el, és hogyan adták vissza. És feltételezem, hogy az Európai Parlament jelentések nem kéne, hogy tartalmazzon olyan gyanúkat vagy állításokat, amelyeket nem legalább egy megerősített tényre alapoznak gondolk itt arra, hogy politikai tisztviselők és a szervezet bűnözés között kapcsolatot vélnek látni. És nagyon veszélyes ilyesmire utalni egy európai parlamenti jelentésben, hiszen erre nincsen bizonyíték. Ez csak egy feltételezés, amit semmire nem alapoznak, és szerintem rendkívül veszélyes, hogyha az Európai Parlament ilyen információt a jelentésében szerepeltet. A szlovák köztársaság kormánya tisztában van azzal, hogy vannak eh, kihívások, még az előtt, hogy meg tudják erősíteni az emberek bizalmát a kormányzatban. Nagyon fontos, hogy hatékony intézkedéseink legyenek a korrupció csökkentésére. Jogszabálytervezetek állnak a parlament előtt, amivel az átláthatóságot akarják megerősíteni, például a rendőrség felső szintű vezetőinek a kiválasztása során. A szlovák jogszabályalkotás a média védelme szempontjából jónak tekintett. Nagyon sajnáljuk, hogy Kuciák urat meggyilkolták, de ez nem azért történt, mert az országnak nincs megfelelő jogszabályi háttere. Vagy nem azért, mert jelentős támadás érné a médiumokat, illetve a médiában dolgozókat. Korrekt a politikusok kapcsolata a médiával, a volt miniszterelnöknek pedig lehetséges, hogy bizonyos újságírókkal rossz volt a kapcsolata. De hát, hogyha ezt a média felé irányuló általános rossz kapcsolatként akarják feltüntetni, a jelentésben az helytelen. A mi jogszabályaink jobbak és részletesebbek nagyon sok aspektusban más Európai Uniós tagállamok vonatkozó jogszabályainál. Minden esetre köszönöm szépen, hogy eljöttek Szlovákiába, találkoztak a kormány képviselőivel, a rendőrség, az igazságszolgáltatás, az újságíró képviselőivel. Örülök annak, hogy a jelentésükben szerepel az, hogy az újságírók objektívek akarnak lenni, hiszen pont ezért van gyakran konfliktus néhány politikus, hangsúlyozom, néhány politikus és néhány újságíró között, mert ez hiányzik. Lehetséges, hogy jó lenne a teljes helyzet szempontjából, hogyha az újságíróknak jobb lenne a kapcsolata a politikusokkal, és az újságírók, néhány újságíró a cikkeiben néhány politikussal kapcsolatban nem használna olyan megnevezéseket, mint például ö, csaló, ö, tolvaj vagy gyilkos. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az elnöknek fogom ismét megadni a szót, majd, de előbb még Franz úr következik. Franz úr. Dankeschön. Ich möchte nochmal. Köszönöm szépen. Még egyszer szeretnék a kisebbségek védelmére kitérni Szlovákia kapcsán. A legnagyobb kisebbség Szlovákiában a roma kisebbség, és ők ott nagyon komoly kirekesztésnek vannak kitéve a lakhatásban, az egészségügyben, a munkaerőpiacon és az oktatásban is. Ezek a helyzetek gyakran nagyon bizonytalanok, gyakran ki rekesztik őket a városi térségekből, a vidéki térségekbe, ahol gyakorlatilag infrastruktúra sincs, és egyfajta kizsákmányolás veszi kezdetét ezen személyekkel szemben, ugyanis messze az átlag bérszint alatt foglalkoztatják őket. Ennek következtében egy olyan országból, amelyben már 600-700 éve élnek, arra kényszerülnek, hogy egy másik országba vándoroljanak ki, azért, mert Szlovákiában az egzisztenciájukat nem tudják biztosítani. A cigány ellenesség Szlovákiában, és már háromszor jártam ott, Kassán többek között, és beszéltem az ott élőkkel, és ők tájékoztattak arról, hogy részben egyfajta apartheid is megfigyelhető, például a kassai romákat nem veszik fel a buszok az etnikai származásuk miatt. Ez egy olyan aspektus, amelyet ismételten meg kell világítanunk, és ezt nem szabad tabuként kezelnünk. Köszönöm. mikrofon nélküli bekiabálások vannak. Oké. Oké, kollégák, oké. Oké. Rendben, kollégák, mondja az elnök úr. Anna Gomes. Köszönetet mondok a kollégáknak, akik részt vettek ebben a munkacsoportban. Köszönöm a jelentést, amit benyújtott Sophie Intfeld. illetve a résztvevő kollégák hozzászólásait is. Mint a vizsgáló csoportunknak a tagja, aki a Panama dokumentumokat vizsgálja, illetve a jogállamisági adhok misszió vezetője, amely Daphne Caruana Galizia meggyilkolásának a körülményeit vizsgálta. Teljes mértékben egyetértek azzal, amit Sophie, illetve Roberta Metzola mondtak, ahogy ők látják a helyzetet. Én két pontra szeretnék különösen kitérni. Két bizonyított csaló, adó, kikerülő, korrupt ember, Skembri úr, a miniszterelnök, a másik pedig a minisztere, korábban energia minisz, ügyi miniszter volt, most turizmus miniszter, Mici úr, még mindig kormányzaton vannak, annak dacára, hogy már a Panama dokumentumokkal foglalkozó vizsgálóbizottság is bizonyította, de a Black 17 ö, legfrissebb ö, eredményei is bizonyították, hogy csalók bűnözők ezek az emberek, és érthetetlen, hogy miért vannak még mindig kormányon. Hogyan lehet hogy a miniszterelnök megvédi őket. Hogyan lehet, hogy nem emeltek ellenük vádat, nem indult nyomozás a rendőrség részéről, hiszen a máltai pénzügyi információs egység már megkezdte a vizsgálatot, És Daphne Caruana Galícia nyom, ö, gyilkosságával kapcsolatos nyomozás sehova nem vezet. Igen, a bomba három felrobbantóját ö, letartóztatták, de a kérdés az az, hogy a kitervelők kik voltak, kik adták ki a parancsot erre. És elhangzott, hogy bizony ki kéne hallgatni néhány ember, de ezeket a tanácsokat nem fogadták meg. Emellett óriási gyűlöletkampány indult a család ellen, Daphne családja ellen. Rágalmazási esetek vannak folyamatban. Egyetlen miniszter elleni eset a kivétel, aki feladta, Kargona miniszterről van szó, a gazdasági miniszterről, aki végül visszavonta a az eljárást azzal kapcsolatban, amikor felfedték, hogy a bombarobbantókkal kapcsolatban lévő emberekkel együtt italozni látták azokat az embereket üldözik, akik igazságot akarnak szolgáltatni. És felháborító, hogy az emlék eseményt hogyan hozta le a média, hogy mi történik azokkal, akik az igazságot szeretnék látni, akik igazságszolgáltatást követelnek. Aztán a regalom kampány indult e parlament képviselői ellen is, azok ellen, akik aktív tanigazságszolgáltatást kértek, David Kassa kollégámra gondolok, akit azzal vádoltak meg, hogy droghasználó, stb. De ezen a hétvégén már engem is megtámadtak. A kormányzati újságoknak a címlapján szerepeltem. al oldalok arról számoltak be, hogy a külügyi misszió részeként Kazasztánba utaztam, és Muktár Ábliázov úrral, aki csaló, kapcsolatban vagyok, mert nem is találkoztam ezzel az emberrel. Ez teljes mértékben hamis hír, és egy álhír oldalon jelent meg. A belga a, és a portugál rendőrségnek írtam ezzel kapcsolatban, hogy tegyenek lépéseket, de igazából engem az érdekelne, hogy ki az, aki ezen hamis szálakat szövi. Ezek valószínűleg Málta kormányzó parlamentjének és pártjának a tagjai. Kíváncsi lennék, hogy valóban ez bebizonyosodik-e. Felháborító az, ami történik. Emlékeztetnék arra, hogy a kérdések, amelyeket a pénz mosással kapcsolatban felvetettünk, a bankkal kapcsolatban helyesnek bizonyultak annak dacára, hogy megpróbálták visszadobni a vágyainkat. Egy másik bankkal kapcsolatban is ugyanazok a mintázatok ö, bizonyultak valósnak, gyakorlatilag bűnözők pénzmosodája ez a bank a igazságszolgáltatásra van szükség. Nagyon sokat mondtak Szlovákiáról is a kollégák, és szeretnék Bulgária esetére is utalni. Nem lehet meghúzni azt a vonalat, nem lehet azt mondani, hogy ezt a gyilkosságot valami őrült követte el. Különösen azért nem, mert Viktoria Mártinova Bulgáriában Jan Kuciákhoz hasonlóan és Daphne Caruana Galiciához hasonlóan oknyomozó újságíró volt, aki korrupció feltárásával foglalkozott, és korrupciós eseteket tárt fel. Úgyhogy véleményem szerint Bulgária esetét is le kéne, hogy fedje ez a munkacsoport, és még egy kérdésem lenne Szofihoz. Az Europol egy ponton egy nekem intézett levélben azt mondta, amit egyébként körbe küldtem, hogy korlátokba ütközött a fellépésében Málta esetében az Europol, rámutattak, hogy itt valami egyszerű gyilkosságnál sokkal nagyobb ügyről van szó, itt bűnszervezet munkájáról van szó, és nem engedik a, haték, a hatóságok, hogy messzebb kutakodjanak, mint amit a hatóság szeretne. Az Európollal is felvettem a kapcsolatot, és szeretném tudni, hogy a parlament is bevonódott a problémába. Szeretném, hogyha megtudnám, hogy az Európolnak lenne a mandátuma arra, hogy Málta, Bulgária és Szlovákia esetében tovább menjen ennél a nyomozásban. Um. Tisztelt kollégák, igazából lezártam már a hozzászorok listáját, de skripek és nagy képviselők később csatlakoztak, ha megtennék, hogy nagyon röviden. Skripek úr, először aztán pedig nagy képviselő kap szót, és utána adom vissza a szót Szofinak, hogy reagáljon a feltett kérdésekre. Skripek képviselő. Parancsoljon. Köszönöm, tisztelt kollégák. Nem egyszerű ma felszólalni ebben a szakbizottságban. Biztos vagyok abban, hogy a jogállamiság és az ezzel kapcsolatos vizsgálatok nem egy olyan téma, amelyben nekünk, a parlamentnek be kellene avatkoznia. Ez egy belügy, Ugyanakkor a jelenlegi szlovákiai helyzet a gyilkosság óta Jan Kuciak és Jan Kuciak meggyilkolása óta a kormányzat nem vállalt felelősséget. Ennek következtében pedig arra kényszerülök, hogy szlovák képviselőként és a szakbizottság tagjaként hozzászóljak. Nagyon sajnálatosnak tartom, hogy újságírók eh, meggyilkolásával kelljen foglalkoznunk itt a 21. században. Jan eh, Kuciák és mennyasszonyának eh, meggyilkolása nem csak a szűk családi kört érinti, hanem mindannyiunkat is. Ő ugyanis nagyon őszintén írt a politikusok által elkövetett bűncselekményekről, a maffia vezérek bűncselekményeiről, a gyilkosságok óta emberek ezrei vonultak ki az utcára, hogy tiltakozzanak, és valószínűleg azok, akik meggyilkolták Kuciákot és mennyasszonyát, nem számítottak erre. Azt hitték talán, hogy valahogy majd a szőnyeg alá söprik egy fiatal újságíró meggyilkolását, de nem ez történt. A nyilvánosság is figyelmet szentelennek. A kormányzati tisztviselők nem tették a megfelelő lépéseket, hogy feltárják ezeket az ügyeket. Remélhetőleg a következő választások során az állampolgárok megteszik ezt, és így igazságot tudunk szolgáltatni. Fico korábbi miniszterelnök, aki még mindig egy adócsaló által fizetett apartmanban lakik, és akit egy bíróság is elítélt. Elnézést kérek, lezártam a listát, nagy úr. Még egy utolsó mondatot meghallgatunk öntől. Néhány nappal ezelőtt Jan Kuciák apja azt mondta nekünk egy nyilvános beszédben, hogy ha mindenki megteszi a feladatát, akkor minden rendben lesz. Azt hiszem ez egy olyan üzenet, amely egy olyas, olyan embertől származik, akinek a fiát meggyilkolták, ez a politikusokhoz szóló üzenet. És az őszintesség egy olyan érték, amely egyre inkább kivész, de ezt vissza kell szereznünk. Köszönöm szépen, nagy úr, kérem nagyon röviden. E, Köszönöm szépen eredetileg nem akartam felszólalni, de azok után, amiket a kollégáktól hallhattunk, illetve egy olyan kollégától, aki már távozott, úgy gondoltam, hogy hozzá kell szóljak. Szlovákia kapcsán igen, vannak nálunk is problémák, ahogyan Európa más országaiban is. Vannak nálunk is kirekesztett társadalmi csoportok, akár csak más országokban a roma közösséggel kapcsolatban nálunk is vannak problémák, de a szlovák nyilvánosság nevében. Azt kell mondjam, hogy itt most nem az, nem az a lényeg, hogy ki van a kormányon, nincs apartheid, és a tömegközlekedésből nem zárják ki a romákat. Ez egy olyan probléma, amely nem a jelenlegi kormánynak tulajdonítható. Valójában ez nem történik meg, gyakran eltúlozzuk a különböző kifejezések használatát, de kérem, itt az Európai Parlamentben vagyunk, ez nem egy, ez nem egy kocsma. És ha már nálam van a szó, a jogállamiság kapcsán szeretném elmondani, hogy Szlovákia azon országok közé tartozik az Európai Unióban, ahol a a szólásszabadság szintjén jobb a helyzet, a 13. helyen vagyunk, azt hiszem, tehát annyira nem rossz a helyzet. Ha a jogállamisága kapcsolatban lehet a helyzeten javítani, a miniszterelnök lemondott, a kormány megdőlt, új kormány van hatalmon. Egy elég rövid idő alatt a bűnösöket letartóztatták, és lehet, hogy a kitervelők nem kerülnek az igazságszolgáltatás elé. Szlovákia minden esetre támogatja az Európai Ügyészség létrehozását is, amely az európai ügyekért lesz majd felelős. Azt hiszem, hogy Szlovákiában mindenki várja ennek a működését. Mindenhol, Szlovákiában is vannak olyan személyek, akik korruptak, a korrupció nem csak egy Szlovákiát vagy Máltát sújtó probléma. Ami azonban fontos, az az, hogy az ország képes-e lépéseket tenni a korrupcióval szemben, és úgy gondolom, hogy Szlovákia igen. Köszönöm szépen. Kevés az időnk, de Szofi, ha esetleg reagálnál a feltett kérdésekre és levonnád a következtetést, tiéd a szó. Köszönöm Claude, és köszönöm a kollégáknak is, akik felszólaltak. Mindenek előtt szeretném megjegyezni, hogy kár, hogy Benyovasszony távozott, ugyanis eléggé meglepett és riasztónak találtam a hozzászólását. De úgy gondolom, hogy ha azt szeretnénk, hogy az Európai Unió valójában egy jogra és értékekre támaszkodó közösségé váljon, akkor tovább kell lépnünk és el kell távolodnunk a bírálatokkal szembeni nagyon védekező hozzáállástól. Itt nem arról van szó, hogy egy országot bíráljuk, hogy állást foglalunk egy adott politikai párt mellett vagy ellen. Itt arról van most szó, hogy biztosítsuk az Európai Unió egészének integritását. Ha ugyanis van egy probléma egy országban, az az egész rendszert érinti, ahogyan azt tapasztaltuk az európai elfogató parancs kiadásával kapcsolatban, ami csak egy példa. Úgy vélem, hogy sokkal nyitottabbak kell legyünk a bírálatokkal szemben, még akkor is, hogyha ezek a hazánkat érintik. Benyová asszonyhoz, aki távozott, azt mondanám, hogy itt nem egy, ez nem egy állásfoglalás, hanem ez egy részletes, tényekre támaszkodó jelentés azon találkozókról, amelyeket tartottunk Szlovákiában. Benyová asszony említette, hogy a tájékoztatás erről pontatlan, ami meglep, mert nem is volt ott. Nem tudom, tehát hogy tudja megítélni azt, hogy a jelentésünk pontos vagy pontatlan. Továbbá úgy vélem, hogy itt nem arról van szó, hogy a kormányzat vagy a korábbi kormányzat egyes tagjai bonyolult kapcsolatokat ápolnának a média bizonyos képviselőivel, újságírókkal, hanem itt egy általános újságírókkal szembeni ellenséges légkörről van szó. Azt állítani, hogy nincs probléma, amikor egy újságíró életét veszti, gondolom, úgy gondolom elfogadhatatlan igenis van probléma. Ha egy korrupciót vizsgáló újságírót meggyilkolnak, egy felbérelt gyilkos megöli, akkor itt igenis van egy probléma. Itt nem pusztán arról van szó, hogy egy kormányzati tag egy adott újságíróval szemben ellenséges viszonyt ápolna, tehát ez a megjegyzés azt hiszem nem volt különösebben megfelelő. Szerintem nagyon is tényszerűek voltunk, és visszatérnék Gomes asszony megjegyzésére. Ő nagyon komoly munkát végzett a korábbi szakaszban, de az a megjegyzés, hogy sem megjegyzéséből az derül ki, hogy igenis semlegesek vagyunk, és nem részrehajlóak. A Cardonával való találkozó illetve a megfogalmazott állítások, az illető visszavonta ezt a nyilatkozatát, de meglátjuk, meglátjuk, hogy ez hova vezet. Minden, eszes, minden esetre nagyon tényszerűek kell legyünk, máskülönben elveszítjük hitelességünket. A bolgár tévéből pedig én úgy tudom, hogy az illető nem a műsorvezető nem vizsgálódott, hanem csak a helyszínt biztosította olyanoknak, akik vizsgálódtak, a kollégáknak egyébként jelezném, hogy bolgár újságírókkal lesz egy meghallgatás, tehát ott első kézből kaphatnak információt, ezért mindenkit szeretettel várunk oda. Az Európollal kapcsolatban több találkozót tartottunk az Európol részvevőivel, találkoztunk velük személyesen, illetve videokonferenciákat is tartottunk. Ők biztosítottak a felől, hogy mindkét ügyben nagyon jó az együttműködés, hozzáférnek a számukra igényelt információkhoz, bár itt vannak még kérdőjelek számomra, minden esetre elégedettek. Mindkét országban a hatóságok együttműködést tanúsítanak és biztosítottak a felől is, hogy az Európol szerepe kulcsfontosságú volt. Az egyik ajánlás, amelyet az állásfoglásban én majd szeretnék megfogalmazni, az az, hogy erősítsük az Európol hatáskörét és eszközeit, kevésbé kell, hogy függjenek a hatóságok elteli felkéréstől. Franz eh, úrnak eh, mondanám, hogy a cigány ellenesség kérdésével nem fogalmaztunk, bár úgy látom Franz úr is távozott már, ez eh, igazából nem tartozik a jogállamiságot vizsgáló munkacsoport hatáskörébe. Metzola asszony, igen, természetesen egyetértünk mind azzal, hogy szükségünk van egy széles körű független mechanizmusra, ezért kérnék az Európai Bizottságot, hogy egy ilyen mechanizmusra vonatkozóan terjeszen elő javaslatot, és egyetértek azzal a felhívásával is, hogy hozzák nyilvánosságra a jelentéseket. Elég furcsa, hogy a miniszterelnök kapott egy másolatot ebből a jelentésből, miután személyesen érintett a felesége, illetve kormányzatának tagjai ezért jó lenne, ha nyilvánosságra hozná ezt a jelentést, és elég furcsa, hogy ő megkapta ezt a példányt pusztán azért, mert miniszterelnök. Úgy gondolom, hogy ez jogi szempontból nem állja meg a helyét, és az állásfoglalásban ajánlásokat is megfogalmazunk új jogalkotási kezdeményezésekre vonatkozóan említette ezt, és Makovej asszony némileg pessimista volt, azzal kapcsolatban, hogy van-e esély arra, hogy a kitervelőket megtalálják. Nem tudom. Én nem vagyok annyira borulátó, mint ön. Úgy gondolom, hogy Szlovákiában a kezdeti hibák után, amelyeket a rendőrség elkövetett, hogy úgy tűnik, hogy ez tulajdonképpen egy gyilkosokat letartóztatták. Azt hiszem, hogy ez örvendetes. Az a benyomásom, hogy a vizsgálatok folynak, és komolyan folytatják ezeket. Én is sok olyan személlyel találkoztam, aki elkötelezett egy független, átlátható és hatékony közigazgatás mellett, tehát nem annyira sötét a kép, és a következtetésem, elnök úr, nem. Még egy megjegyzésről megfeledkeztem. Nagy úr azt mondta, hogy kritikusak kell legyünk, hiszen le, lemondott lemondtak kormányzati tagok, illetve magasrangú rendőri beosztottak szintén. A probléma csak az, hogy a forgajton keresztül visszatértek, és más kormányzati helyekre jutottak, ami nem hiszem, hogy egy bölcs döntés volt, és ezzel kapcsolatban ki is fejtettük az aggodalmainkat amikor Szlovákiában jártunk. Következésképpen, elnök úr, szorosan nyomon követjük a helyzetet a jövőben is. Én személy szerint úgy gondolom, hogy ennek a munkacsoportnak a mechanizmusa, a helyszíni látogatások, valamint a kormányzati tisztviselőkkel és az Európollal való kapcsolat, és más érintett, más érintett ügynökségekkel való kapcsolat nagyon hasznos, ez egy nagyon hasznos formátum, ez egy szélesebb körű mechanizmusnak is a részét képezhetné, amely lefedné az Európai Unió más tagállamait is. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm. Elnök, a munkacsoport tehát egy állásfoglást készít. Ezt úgy tűnik, hogy márciusra, a márciusi plenárisra tervezzük. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Szofi, és köszönöm a kollégáknak is a hozzászólásukat ebben a kényes témában. És mivel késésben vagyunk, átszalad, átlépünk a tízes napi rendi pontra, amelynek ténye hatékony együttműködés kialakítása az OLAF-fal, illetve az Európai Ügyészséggel az OLAF vizsgálatok hatékonysága érdekében. Az előadó Monika Makovej. Makovej asszony itt is van, úgyhogy meg is adnám neki rögtön a szót. Ha most távoznak, akkor ezt kérem csendben tegyék meg. Makovei asszony parancsoljon. Köszönöm szépen. Majdnem 20 évvel az Olaf megalapítása után most megteszünk egy további fontos lépést az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmében. Ez a lépés az Európai Ügyészség létrehozása. Nagyon fontos, hogy megerősítsük ezt a mechanizmust, létrehozzuk és megerősítsük, és lefektessük az egyértelmű működési szabályait. Azokat a szabályokat, amelyek az OLAF és az ügyészség közti együttműködést szabályozzák. Egyértelmű szabályokra van szükség, tisztázni kell, hogy kinek mi a feladata. A szoros együttműködés alapja kiegészítő jellekkel, hogy legyen az információ csere, illetve a munka megkettőződésének az elkerülése. Az EPPO bűnügyi vizsgálatokat fog folytatni, az OLAF pedig csak administratív vizsgálatokat folytat majd az EU pénzügyi érdekeinek védelmében. Nagyon fontos, hogy az OLAF és az ügyészség közti kapcsolat ne eredményezzen vitát a hatáskörök miatt. Éppen ezért mindkét, mindkét szerv egy, ellenőriznie kell azt, hogy egyik sem vizsgálódik olyan ügyekben, amelyekben a másik vizsgálódik. Az EPPO esetében magas szintű bizalmasságra van szükség, éppen ezért szerintem az OLAF indirekt hozzáférést kell, hogy kapjon a rendszerhez. Ami pedig a vizsgálatok megkettőzésének az elkerülését illeti, az olafnak tájékoztatnia kell azonnal az ügyészséget, főleg olyan ügyekben, amelyekben az ügyészség hatáskörét gyakorolhatja, és tartózkodnia kell attól, hogy olyan ügyekben is vizsgálatot kezdeményezzen, amelyekben az ügyészség már vizsgálódik. Másképpen működik a két rendszer, amennyiben az ügyészség további információt igényel egy adott bűncselekmény kapcsán, a hivataltól a jelentést elkérheti, és egy olyan esetben, amikor az EPPO már bűnügyi vizsgálatot, bűnügyi nyomozást folytat, és a főigazgató úgy gondolja, hogy az Olafnak kellene folytatni a vizsgálatot, akkor előzetes engedélyt, hozzájárulást kell kérnie az EPPO-tól. Ez kulcsfontosságú a bűnügyi nyomozások érdekében, hiszen nem szeretnénk, hogy administratív intézkedések ezeket veszélybe sodorják. És ugyanígy kulcsfontosságú, hogy elfogadható legyen a bíróságok előtt az összegyűjtött bizonyíték, és amíg folynak a vizsgálatok, az EPPO-nak biztosítania kell, hogy az összes biztosíték, eljárásbeli biztosíték érvényesül. Az administratív vizsgálatok esetében egyértelmű, hogy a bizonyítékokat nem lehet felhasználni a bíróságok előtt. Nem szeretnénk, hogy ez bekövetkezzen. Az EPPO Mm, kérheti az Olaftól, hogy egészítse ki a munkáját, főleg ami az eszközök visszaszerzését illeti. A 12 e cikk értelmében biztosítani kell, hogy átruházhatja rá az administratív vizsgálatokkal kapcsolatos feladatokat, anélkül, hogy ez a saját munkáját veszélyeztetné. Ez néhány olyan részlet, amelyet megtalálnak az általam elkészített véleményben, és azon tagállamok, amelyek nem csatlakoztak az Európai Ügyészséghez, a kérdés az, hogy mi lesz a helyzet. Egyelőre azt a választ adhatjuk, hogy az OLAF folytatja azt a tevékenységét, amelyet eddig is véghez vitt, és bűnügyi nyomozások vagy bűncselekmények felmerülés esetén az ügyet ezen országokhoz kell továbbítani. Ez egy olyan rendszer, amely eddig nem bizonyult különösebben hatékonynak. Nagyon kevés esetben tapasztaltuk, amikor saját hazájukban az illető személyeket egy vizsgálatot követően bíróság elé állították, de azon országok számára, amelyek csatlakoztak az EPPO-hoz, nem nyílik más lehetőség. Itt eh, le is zárnám, és még jelezném, hogy november 26 a módosítók benyújtásának határideje. Köszönöm. Very much, Mrs. Köszönöm szépen Mekovei asszonynak. Tehát véleménytervezetről van szó, módosítók benyújtásának határideje november 26-a kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése a Kovai asszonyhoz. Ha nincs, akkor megköszönöm neki a magyarázatokat, és ahogy mondtam, 26-a a határidő. Köszönöm még egyszer. Most pedig rátérünk a 21-es napi rendi pontra. Kérdezem, hogy Radevurat kihelyettesíti. A 21-es pontunk előadója ugyanis Redev úr, és a módosítások megvitatására fog sor kerülni a pénzügyi és egyéb információk felhasználásának megkönnyítését szolgáló szabályok, bizonyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és vádeljárás lefolytatása céljából, és akkor Radev urat helyettesítő kolléga Ádámov úr kapja meg a szót, parancsoljon a benyújtott módosítókról. Благодаря, господин председател. Изказвам се от името на докладчик. Köszönöm szépen, elnök úr. Tehát, ahogy ön is mondta, Regyev úr nevében beszélek, aki a Juri szakbizottságban vesz részt a szavazáson, és elnézést kér, hogy nem tud itt lenni. Előadónk üdvözli a benyújtott 150 módosítót, az árnyék előadók kollégákkal holnap lesz egy találkozó, és a módosítók legnagyobb része beilleszkedik a jelentéstervezet kereteibe. Nagyon fontos a Devúr számára, hogy hatékony információ cserét szabályozó rendszer jöjjön létre. Redevúr meggyőződése, hogy ez a jelentés majd nagy többséggel támogatást kap, és a decemberi plenáris ülésen lehet majd ezt megvitatni, illetve ott lesz a végső szavazás. Very much, Ms. Adamov, for, uh... Köszönöm szépen Adamov úrnak, hogy Radev urat helyettesítette. Azt hiszem, Kinicsi asszony szeretett volna még a témához hozzászólni. Kérdezem, hogy úton van-e? Mert ha igen, akkor megvárjuk, de ha nem, akkor rá is térhetnénk a következő napi rendi pontunkra. Yeah, but no one else does. No, I, I take it no one else wants to intervene on this point. Ha jól értem, akkor más nem kíván hozzászólni ehhez a ponthoz, ugye? Um, so, um, I don't know what to do. What's the ETA of Mrs. Chinichi? What do you think? Önök szerint mikor ér ide Kénicsi asszony? Nem tudjuk. In which case uh, maybe I think we probably have to, to move on. Okay. Mert akkor valószínűleg tovább kell, hogy lépjünk, vagy valaki szeretne szólni Kénicsi asszony képviseletében, vagy esetleg a bizottság? Okay, right. Okay, go on then. Um, do you want to have, just have a quick word, okay, from the commission? Go ahead, please. Jó, akkor a bizottság legyen szíves, csak gyorsan. To say a few words, um... Köszönöm szépen, elnök úr. Csak néhány szót gyorsan. Tudom, hogy nincsenek itt az árnyék előadók, illetve hát a legtöbb árnyék előadó nincs itt, de mégis fontos, Szeretnénk megköszönni, hogy a most sürgősséggel kezelik ezt, ezt a dossziét, amelyet megérdemel. Reméljük, hogy decemberben, ha minden jól megy, meg tudjuk kezdeni a trialógust, és így áprilisig sikerül eh, elfogadni a dokumentumot még a ciklus lejárta előtt. Azonban a hetes cikkel kapcsolatban, a javaslat hetes cikkével kapcsolatban van némi aggodalmunk. Ez a hetedik cikk olyan helyzetekre vonatkozik, ahol a rendőrség a pénzügyi információs egységektől kér tájékoztatást. Ezt már a negyedik pénzmosási irányelv szabályozza, de a de pénzmosás elleni irányelv azt mondja, hogy ha a pénzügyi információs egység rendelkezik információval, akkor tájékoztassa a rendőrséget, és mi a javaslatban ezt az együttműködést erősíteni próbáljuk. Megköveteljük a pénzügyi információs egységektől, hogy az ilyen információkéréseknek eleget tegyenek, és látjuk, hogy a parlament ben a legtöbb politikai frakció módosítót nyújtott be ennek a visszautasítására, és az eredeti angol megfogalmazás, tehát az is entitled to reply, azaz, hogy válaszolhatnak a, az információs egységek, erre cserélte ki. Ez komolyan aggaszt bennünket, mert mi itt szeretünk volna javítani a javaslaton. Az volt az egyik oka annak, hogy benyújtottuk ezt a javaslatot, mert az Európai Parlament többször is felkért bennünket erre, hogy változtassunk a, mondhatnám a Panama bizottság munkáját, vagy pedig a terrorizmus finanszírozásáról szóló jelentést is. Mindenütt arra kértek bennünket, hogy a szabályokat erősítsük és a módosításokban, a módosító indítványokban a jelenlegi megfogalmazás nem erősít a szabályokon, hanem a meglévő szinten tartja ezeket. Mi nagyon határozottan azt gondoljuk, hogy erősíteni kell a szabályokat, az együttműködést, és ezért arra kérjük Önöket, hogy gondolják át még egyszer azt az álláspontot, amelyet a módosító indítványokban elfoglaltak. Jó, ezeket a fontos észrevételeket a hetes cikkel kapcsolatban majd Radev úrnak is továbbítjuk. Köszönöm szépen. A következő napi rendi pontunk a Frontex témája, de Fabrice Leggeri úr késik, és ha jól értem, akkor a rendelkezésre álló időben Anna Gomez kért szót. Kérem, hogy röviden. Uh, én is szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak a kezdeményezésért, illetve azért, hogy figyelmeztetett bennünket ezekre a sajnálatos módosító indítványokra, amelyeket többen is benyújtottak. Azt hiszem, ez arra utal, hogy van valami szervezkedés, elég esetleg egy olyan szervezettel ezek mögött, amelynek a céljai nem túl tisztességesek, és az európai parlament ajánlását próbálja befolyásolni, és gyengíteni a pénzmosás, illetve a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelmet. És azt, hogy európai pénzügyi információs egységet hozzunk létre, tehát köszönjük a bizottságnak, hogy felhívta erre a figyelmünket. És ami a saját frakciómat illeti, mi már is felül fogjuk vizsgálni ezt a pontot, hogy garantáljuk, hogy a parlament elvi álláspontját megtartsuk, és köszönöm még egyszer a bizottságnak, hogy felhívta erre a figyelmünket. Elnök, igen. Köszönöm Edabom úrnak, hogy Radaborot helyettesítette, átadja majd neki ezeket az információkat, és akkor a 21. napi rendi pont tárgyalását lezárjuk, és remélhetőleg december 16 harmadikáig sikerül elfogadnunk a jelentéstervezetet, és amikor Fabrice Legeri ide ér, akkor a 22-es napirendi pontunkra tudunk rátérni, a Frontexre, az Európai Határ és Partvédelmi Ügynökség 2017. évi tevékenységi jelentését tudjuk megtárgyalni. Úgyhogy egy-két percig rövid szünetet tartunk. Colleagues, uh, um, thank you for your patience. We had to pause. We now have um, Mr. Leger. Köszönöm szépen, kedves kollégák! A 22-es pontra térjünk akkor rá. Nyilván az európai határok kezeléséről itt, van itt szó, és arról, hogy az Európai Határ és Partvédelmi Ügynökség milyen szerepet játszik ebben most a bizottsági javaslattal kapcsolatban dolgozzuk ki az álláspontunkat itt a szakbizottságban, és ehhez a munkához kapunk segítséget Fabrice Leggeri úrtól, őt szeretettel köszöntöm, a Frontex ügyvezető igazgatójáról van szó, és ő fog nekünk beszámolni az ügynökség éves tevékenységéről és a 656 per 2014-es rendelet végrehajtásáról a külső szárazföldés-tengeri határok felügyeletéről szól ez a rendelet, de hát természetesen mint a Frontex ügyvezető igazgatójától, a kollégák nyilván más kérdéseket is kérdezhetnek, mást is megkérdezhetnek, bármi olyat, ami ennek a szakbizottságnak a hatáskörébe tartozik. Tehát akkor most itt meghallgatjuk Legyeri urat az Állampolgári Jogi Bizottságban, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, és mindenkinek jó napot kívánok! Tisztelt parlamenti képviselők, a hozzászólásom célja, hogy beszámoljak önöknek a jelenlegi tevékenységeinkről, tehát, hogy mit tesz az Európai Határ és Partvédelmi Ügynökség most, illetve ugye megjelent a 2017 évi éves tevékenységi jelentés, erről is beszámolnék. Általánosakban fontos elmondani, hogy a 2016 óta az ügynökség feladatai kibővültek, nem az új javaslatokról beszélek, hanem a jelenlegi helyzetről, a jelenlegi feladatainkról. Tehát most több a lehetőségünk is, a, több mindenre vagyunk felhatalmazva, és az erőforrások is nőttek. A már múltban az ügynökségre úgy tekintettek, mint egy olyan ügynökségre, amely csak a migrációs kérdésekkel foglalkozik. De egyébként a határok kezelése az nem csak erről szól. Rengeteg más téma van, a szervezet bűnözéstől kezdve a terrorizmus elleni küzdelemig, ami szintén ide tartozik, ezeket gyakran leválasztják a migrációs kérdésektől, és én azt mondanám, hogy nagyon fontos tehát ezeket észben tartani, nem elfelejtkezni arról, hogy az Európai Határ és Partvédelmi Ügynökség feladatai hatásköre ugyanolyan nagy, mint a határvédelmi kezelési feladatok. 2018-ról beszámolva azt mondom, hogy 30%-kal esett az illegális belépések száma. Hogyha ezt a 2017-es évhez hasonlítjuk. Idén eddig 120 ezer eh, illegális belépést tapasztaltunk. Milyennek az oka? A közép-mediterrán térségben alacsonyabb a migrációs nyomás, a nyugat-mediterrán térségben, illetve a török-görög szárazföldi határon volt növekedés, de még így is az abszolút számok alacsonyak. Mit jelent ez? Jelenleg operatív szempontból nem mondhatjuk, hogy migrációs válság lenne jelenleg a határokon. Figyelemmel kísérjük a helyzetet és segítjük a tagállamokat, de ezt a pillanatot tehát fel lehet használni arra, ha stratégiai szempontból elgondolkodjunk arról, hogy hogyan tudjuk ezt a munkát fejleszteni, és hogyan kellene ezt megtennünk a jövőben. A határok védelme, illetve kezelése nem csak migrációs kérdés, ahogy mondtam, és nem régiben kiadtak egy közös nyilatkozatot az Európol és a Frontex igazgató tanácsa együtt dolgozott, és nyilatkozatot adott ki arról, hogy az együttműködésünket megerősítjük. Nagyon fontos ez, ugyanis, hogyha közös műveleteket szervez a Frontex a határokon, akkor mi lehetünk a végrehajtási szervek szeme és füle, az Európolt, a rendőri hatóságokat a tagállamokban tájékoztathatjuk az általunk összegyűjtött adatokról. Nyomozni nyilván nem tudunk, de amit a határőrök megtehetnek, azt mi is megtehetjük. Hozzá tudunk járulni a bűnszervezetek felbontásához olyan személyes adatokkal, amelyek felhasználhatók a büntetőügyi nyomozásokban. Szeretnék jelezni még valamit. Egyre több az operatív aktivitásunk, és az erőforrásaink is most már eh, nagyobbak. A Frontex 24 per 7 rendszerben dolgozik, tehát éjjel-nappal elérhetők a szolgáltatásai. Tehát egyre több időben gyakorlatilag most már non-stop tudunk támogatást nyújtani a tagállamoknak. És a közös műveletekről hadd szóljak néhány szót. Most azt látjuk, hogy az átlagos mérete az ilyen műveleteknek 1500 tisztviselő alkalmazása, én itt határőrökre gondolok, de természetesen a hajókon a partiőrség tagjaira is. Hogyha azt mondom, hogy 1500 fő, ez az átlag olyan esetben, amikor a sürgősségi hadtestet nem aktiválták. Görögország és Olaszország két fő központ, 2018. februárjában a Temiszi olaszországi helyszínt még bővítettük. Biztonsági komponens, rendőri komponens, azért, mert a kábítószerkereskedelmi tevékenységet is tapasztaltunk, és embercsempészetet. És az év újdonsága, hogy van egy állandó indaló művelet, amely Spanyolország déli részén a migrációs folyamatokat vizsgálja. Ugye tudják, hogy meg négyszereződött, ötszöröződött a Marokkóból Spanyolországba igyekvő migránsok száma az elmúlt időszakban. Ami a kutatási és mentési műveleteket illeti, hát ez nyilván ugye a tengeri komponens. Azt tudom elmondani, hogy 2018-ban eddig 30 ezer főt mentettünk ki a, az Európai Unió külső határainál. A regisztrációhoz, tehát az új lenyomat készítéshez, az érkezők szűréséhez hozzájárulunk, és hozzá is járultunk, illetve ahhoz is, hogy az embercsempészeket letartóztassák, illetve bármilyen fajta illegális tevékenységet meg lehessen akadályozni. Mondok egy példát. A tavalyi évben hetes 144 fő letartóztatásában vettünk részt, és több mint 2000 csempész letartóztatásában. 136 tonna kábítószert füleltünk le, nem csak tengeri határokon, hanem szárazföldi határokon is a nyugat-balkáni régióban. Láthatják ebből, hogy az operatív tevékenységünk elég átfogó. És néhány szót hadd szóljak a tengeri tevékenységeinkről és a tengeri együttműködésről. Emlékezhetnek arra, hogy az új megbízatásunk háromoldalú együttműködést írt elő, a Frontex, az EMSA és az EFKA között, ugye a halászati ellenőrzése foglalkozó ügynökség között tehát, és a három ügynökség együttműködését tehát most hajtjuk végre, és ennek nagyon pozitív eredményei voltak. Ami a mentés, nem csak a mentést, a kutatás és mentést illetően, hanem az illegális halászat elleni küzdelemben is pozitív eredményeket értünk el, és hozzájárultunk a környezetszennyezés elleni küzdelemhez, illetve a környezetvédelmi bűncselekmények megakadályozásához. Sokan azt mondják, hogy ha van egy hajó, amely az FK vagy a Frontex színeiben végez ellenőrzést, néha vannak összekötő tisztjeink, vannak halászati ellenőrök a hajókon például, az ilyen tevékenységet több célú ellenőrzési tevékenységnek hívjuk, itt az összekötő tisztviselő beszámolhat az érintett ügynökségnek, legyen szó illegális halászatról, vagy környezetszennyezésről, vagy bármi egyébről, tehát az, az illetékes ügynökséghez fordul az összekötő tiszt. A háromoldalú együttműködésnek ez a modellje, tehát, hogy az Európai Unió három tengerügyi ügynöksége így együttműködik, de nagyon hasznos. Ez gyakorlatilag inspirálhat más ügynökségeket más területen, eh, ahol az EU-s politikákat így össze lehet fogni. És eh, azt is megpróbáljuk elérni, hogy a tagállami partvédelmi szolgálatok részt vehessenek, beépülhessenek ezekbe a tevékenységekbe. Szeretnék rámutatni egy nagyon pozitív eredményre a német elnökség hozta létre az Európai Együttműködési Határ Parti Védelmi Fórumot, ami a prioritásokat meghatározta, és most a három Európai Uniós tengerészeti ügynökség és ezen fórum közötti együttműködés keretét is megszabjuk. A 6, 5, 6-os jelentés a parlamentnek készült júliusban idén, Ez szabályokat állít fel a külső tengeri határok ellenőrzésére a Frontexen belül. Összefoglalhatom. A közös fellépések, amelyek ezen jelentés témáját képezték, a Triton volt, a Triton, a Poseidon Görögországban, az Indelo Spanyolországban, ez 2017-ben volt, illetve az ERA, amit Spanyolország ö, bonyolított le a Kanári-szigetek és az afrikai partok között. A jelentés fő konklúziói a következőek. A Frontex nyomon követte az alapjogok védelmét, és mindig biztosította azt is, hogy teljesen megfeleljenek az alapjogoknak az eljáró felek. Ezért mindig figyelembe vettük az alapjogi tisztviselő véleményét is, ezt csatoltuk a jelentéshez. Ami a harmadik országokban történő partraszállást illeti, legalábbis az operatív terv előkészítése során, például a Poseidon esetében 2017-ben figyelembe vettük az operatív terv előkészítése során, hogy a fogadó tagállam a rendeletnek megfelelően egy általános értékelést készítsen az illető harmadik országról. Az ügynökség és az Európai Unió bizonyos tagállamai között, befogadó tagállamai között eszmecsere zajlott arról, hogy nagyon sok esetben a Frontex közös fellépései következtében harmadik országbeli partraszállásra nem került sor, és még egy dolog, ami szerintem nagyon fontos, párhuzamosan ezekkel a közös fellépésekkel egy új szolgáltatást is létrehozott, egy új szolgálatot, egy több célú felügyeleti ö, lehetőséget, szolgálatot hozott létre az ügynökség, ez a határokat vizsgálja, az harmadik országokkal az információt ezen ö, eljárás keretében nem osztjuk meg, de az Európai Unió és az Európai Uniós tagállamok egymás között megoldják, megosztják a 656-os rendelet értelmében, amiről már az imént tettem említést. Figyelembe vendő, hogy az Európai Bizottság javasolta, hogy az Euroszur hatáját ki kéne terjeszteni. Egy pontom, az Európai Uniós jogalkotónak kell majd elgondolkozni azon, hogy létrehozható egy olyan mechanizmus, aminek, ami vagy zöld ö, jelzést ad, vagy tiltja az információ megosztást a szomszédos harmadik országokkal. bármilyen bűnüldözési esetre vonatkozható lehet ez. Jelen pillanatban az én instrukcióim a csapat, csapatok felé azok, hogy nekünk nem, enged, nem megengedett valós idejű információ megosztást végrehajtani harmadik országokkal. Azt szeretném még elmondani, hogy a mi értékelésünk szerint, mint ügynökség értékelése szerint, a befogadó tagállamok és a harmadik felek a szomszédos harmadik országok közötti kapcsolatot jobban el lehetne mélyíteni, jobban mm, le lehetne írni. Az értékelés, a minőségi értékelés a szomszédos országból a jelen pillanatban hiányzik. Ezért nagyon gyakran a partra szállás harmadik felek, harmadik országokban az operatív terveink szerint nem lett betervezve. Most egy másik témára szeretnék áttérni. Ez az együttműködés a nemzetközi és európai szintéren. Ahogy már elhangzott, a külső határok hatékony igazgatása nem a határokon kell, hogy kezdődjön, hanem ennél sokkal távolabb. Az együttműködésről van szó a tranzitországokkal, a származási országokkal, amikor a migrációs áramlások kezeléséről beszélünk, és lehetnek olyan esetek is, amelyek nem a migrációhoz kapcsolódnak, hanem mondjuk a határokon átnyúló bűnüldözés kérdéséhez kapcsolódnak. Megerősítettük ki az együttműködést több esetben, erre már rámutattam a jelentésben is, például az Afrika Frontex információ közösség, ez technikai segítségnyújtási projekt keretében jött létre a DEFCO főigazgatóság égisze alatt, illetve az EU a határbiztonsága érdekében technikai segítséget nyújt, erre is van egy projektunk, ennek is van egy megfelelő költségvetése, hogy az ügynökség a jelenlétét megerősítse, eh, illetve az együttműködését afrikai és észak-afrikai országokkal. Fejlesztjük a kapcsolattartó tisztviselők hálózatát is. 2018-ban a Nyugat-Balkánra is került egy ilyen, Belgrádba, illetve Nigerbe küldtünk egy másik tisztviselőt. A nyugat-balkáni országokban szeretnénk kiterjeszteni ezt a hálózatot, csak úgy, mint az afrikai kontinensen. a tiszt, kapcsolattartó tisztviselők, akik a központban dolgoznak. az Európai Uniós tagállamokba és a Schengeni társult országokba is küldünk tisztviselőket. 11 kapcsolattartó tisztviselőt toboroztunk és képeztünk ki. 2016 óta néhányat már be is vetettünk többieket pedig 2019 elején fogjuk az állomás helyükre küldeni. Még egy prioritás az ügynökség szempontjából 2017-re és 2018-ra vonatkozólag is a következő volt. 12-kor be kell fejeznünk, mondja az elnök úr. Jó, hát akkor összefoglalom. Jelen pillanatig kereskedelmi légi közlekedési társaságok menetrend szerinti járatait használtuk, de charterjáratokat is. 341 járatot vettünk igénybe tavaly, 14 ezer irreguláris migránst küldtünk vissza az Európai Unióból, nem Európai Uniós tagállamokba. Ez kb. 10%-a a visszatéréseknek nem EU-s tagállamokba, nem EU-s államokba. Az alapjogokról még egy gondolat. Az ügynökség visszatérési tevékenységének pozitív hatása volt a nyomon követett légijáratok számára. Ez pozitív hatás, mert tudjuk, hogy vannak olyan tagállamok, amelyeknek nincsenek nemzeti ellenőrző rendszerei. Még egy a rendelkezésre állási értékelés, ez az új mandátumunknak az egyik feladata volt. Második alkalommal sikerült a teljes éves ciklust elvégezni e, ezen értékelés tekintetében. A tagállamok készenléti állapota és a tervezés volt a téma. Azt láttuk, hogy idén a tagállamok jobban tisztában voltak a saját kapacitásukkal, de továbbra is azt látjuk, hogy van igény arra, hogy több kapacitást bocsássunk rendelkezésre, illetve arra jöttünk rá a felvizsgálat során, hogy vannak olyan fronton lévő tagállamok, ahol a befogadási kapacitás az irreguláris migránsok esetében aggasztó. Más tagállamokban azt látjuk, hogy az ellenőrzések miatt a határátkelő helyeken a munkateher nagyon megnőtt, mióta a Schengeni határőrizeti kódexet módosítottuk, és így minden utast ellenőrizni kell. Nagyon későn kezdtük, mondja az elnök úr, és 12-kor le kell zárjuk ezt a pontot. Ez már így is lehetetlennek tűnik, és biztos vagyok benne, hogy a képviselők szeretnének hozzászólni. Kérem, hogy akkor most az előadását itt akasszuk meg, és hallgassa meg a kérdéseket ha nem bánja. Ha nem bánja, akkor tudná esetleg akkor a kérdésekre válaszolni. Tudom, hogy nagyon sok dolgot szeretném még bemutatni, de esetleg, nem tudom, talán írásos formában benyújthatnám. Gyorsan Líbiáról hadd kérdezzek. Mi történik Misrátában? Mi történik azzal a hajóval? A, ha jól tudom, 70 ember nem kíván visszatérni. Az ottani folyamatosan romló helyzet miatt. Milyen gondolatokat tudna megosztani ezzel kapcsolatban velünk, és arról, hogy a líbiaiak hogyan kezelik a helyzetet? Gondolom más kollégák is kérdeznek majd Líbiáról, de um, milyen tapasztalatai, milyen információi vannak DCIM-mel kapcsolatban például? Aztán, ha esetleg líviáról szólna pár szót, és utána a jelentéstevő úr, Coelho úr kap szót. És utána mindenki, aki szót kért, sorra kerülhet. Köszönöm, elnök úr, köszönöm szépen Legeri úr, hogy eljött hozzánk a Libeszak bizottságba. Rendkívül fontos a ellenőrzés, nyomonkövetés, mert így a parlament jobban fogja látni, hogy mi hogyan akadályozzuk meg azt, hogy a tengerbe vesszenek az emberek. Olaszországba vezető útjuk egyre halálosabbá válik, és a halálozási arány magasabb, mint valaha. A Triton művelet azt mutatta, hogy a Sofia műveletre szánt összegekből, illetve civil szervezetek pénzéből finanszírozták ezt a fellépést. Van-e száma arra vonatkozólag, hogy mennyi pénzt, 70-80 százalékot csoportosították át a Szófia műveletről, illetve mennyit adtak a, a civil szervezetek? Másik kérdésem a jelenlegi olasz, olasz kormány civil szervezet elleni fellépését illeti. Ez a parlament nagy örömmel látja a jelenlegi hatályban levő rendelet szövegét, Négy évvel ezelőtt is elégedett voltam ezzel, és most is. Ez az ügynökség, amely a legnagyobb finanszírozási növekedést tapasztalta, az önöké. A nemzeti hatóságok és más ügynökségek ellenkezése dacára. Biztos vagyok benne, hogy ön szeretné kiterjeszteni ennek a rendeletnek a hatáját, és nem akarja csökkenteni a normákat. Annak dacára sem, hogy ez a rendelet esetleg lehető esetlegesen azon gondolkozik, hogy a harmadik országban való partaszállás gondolatát el kéne vetni. Ön mit gondol erről? És végül, elnök úr, azt gondolom, hogy egyetérthetünk abban, hogy a jelenlegi háttér különbözik attól, ami akkor állt fent, amikor ezt a rendeletet elfogadtuk. A háttér változása nem teszi lehetővé, nem is teszi jogossá azt, hogy csökkentsük az Európai Ügynökség kutatási és mentési műveleteinek a hatáját. Köszönöm, Carlos, és köszönöm, hogy rövid voltál. Kosztóra kezdjük. Kérem mindenkit, hogy szorítkozzanak két percre. Tudom, hogy ez most nagyon szigorú, de kérem mégiscsak ragaszkodjanak a két perchez. Nagyon-nagyon fontos a téma, de későn kezdtük, ezt tudom, hogy mindenki számára bosszantó. Kérem, akkor két percben. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Legeri úr, köszönöm szépen a beszámolóját, amelyből kiderül, hogy milyen katasztrofális eh, állapotok uralkodnak a líbiai táborokban, Ezeket a katasztrofális állapotokat tanúvallomások is megerősítették, kínzás, megerőszakolás, halálesetek is bekövetkeztek, ezek ismertek, és éppen ezért a Frontex hajói Líbiában nem is küldtek vissza menedékkérőket. Beszéltünk a különböző platformokról is. Kérdés, hogy a Frontex késze az ilyen partraszállási platformokra visszaküldeni menekülteket, illetve azok a menekülők, akik Líbiába kerültek, kapjanak-e menedékjogot, védelmet, és ha igen, akkor hogyan? hogyan látja azt, hogy olyan személyek, akik az ENSZ szankció listáján szerepelnek, továbbra is őrizeti létesítményeket működtetnek, mint Alia vagy Mohamed Kahlav, és milyen kritériumai vannak a Frontexnek, amelyek alapján kiválasztja, hogy kivel működik együtt, például képzések során, és terveznek-e nagyobb átláthatóságot ezen a területen. Egy további kérdésem olyan harmadik országokra vonatkozik, mint Tunézia. Úgy gondolja-e a Frontex, hogy Tunézia egy place of safety országnak a nemzetközi tengeri jog értelmében megfelele, illetve úgy gondolja a Frontex, hogy a Tunéziába való visszaküldések szempontjából a kiutazáshoz való jog, valamint a Genfi egyezmény értelmében teljesülnek-e a menedékkérők jogai. A mandátumról is beszélt, a Frontex mandátumáról a földközi tenger térségében. Mindjárt befejezem, elnök úr. A Frontex eh, a tervezett hatáskörbővítés keretében síkra száll -e azért, hogy a jól felszerelt eh, hajókat nem csak a külső határok biztosítása érdekében, hanem célirányosan az ember életek eh, megmentése céljából is felhasználják. Köszönöm. Okay, thank you. Köszönöm szépen. Kollégák, maximum két percet tudunk adni, különben nem fog időnk maradni a válaszokra. Irislein, maximum két percben. Grazie, Presidente. Köszönöm. Elnök úr, és köszönöm igazgató úr. Három kérdést szeretnék feltenni nagyon gyorsan Legeri úrnak. Az első a mentési műveletek száma. Mennyi mentési műveletet végzett a Triton hajó? A UNHCR adatai szerint a közép-mediterrán térség most már veszélyesebbé vált, és nőtt a halálesetek száma. Gyakorlatilag minden 18. személy elveszíti az életét, úgyhogy érdekelne, hogy 2008-ban a Triton hajó hány mentési műveletet végzett. A második kérdésem. Önök a frontex jelen vannak például a bosznia-hercegovinai és horvát határon, mert a helyszínen működő a szervezetek drámai helyzetről számolnak be, migránsok ezrei élnek az utcán, Biács térségében, és elfogadhatatlan körülmények között orvosi ellátás nélkül semmifajta támogatást nem, nem kapnak, és a Guardian újság szerint a hatóságok, a horvát hatóságok erőszakkal próbálják ezeket a személyeket Boszniába Uh, nem tudom, hogy a Frontex jelen van-e a helyszínen, ha jelen van, akkor hány egységgel van jelen, ugyanis úgy tűnik, hogy szükséges lenne figyelemmel kísérni azt, ami történik, mert nagyon súlyosak ezek az állítások, amelyeket hallottunk a beszámolónkban. És a legutolsó kérdésem pedig az, hogy nemrégiben csökkentették az SOS műveletek számát, a közeli felségvizeken, az EU felségvizeihez közeli vizeken. Nem tudom, hogy a líbiai parti őrség milyen tevékenységet végez, erről is kérem, hogy számoljon be. A kollégák, muszáj lesz ragaszkodni a két perchez, különben nem tudunk ö, válaszokat meghallgatni, és az emberi jogi egy jog, ö, és az alapjogi ügynökség képviselését tudjuk meghallgatni. Köszönöm. A tízezer, amit a bizottság javaslat Hova fogjuk őket elhelyezni Varsóban? És hányan lesznek újak? Vagy hányan ö, vannak már a szolgálatnál, csak össze fogjuk őket majd adni. A harmadik országok, negyedik országokban való partra szállással kapcsolatban az a kérdésem, hogy a Frontex jobban tudja-e a visszatéréseket bonyolítani, mint a tagállamok. Hiszen azt látjuk, hogy nagy problémák vannak a vissza küldésekkel kapcsolatban. És még egy dolog. Nagyon örülök, hogy említette, hogy a határigazgatás több, mint a migrációval való megküzdés, és nagy kár lenne, hogyha azt mondanánk, hogy ez a tízezer fő a Frontex kötelékében mind a határokon állomásozna, és nem áll, járulna hozzá például ahhoz, hogy mondjuk a fegyvercsempészetet megakadályozzák. Mit gondol a Frontexnek hol lehetne aktívabb szerepe az aktuális bűncselekmények megakadályozásában. ki Kienge kapszott. Köszönöm szépen, Claude, és köszönöm, igazgató úr. Nagyon rövid kérdés. A összekötő tisztekről amelyről beszélt. Hogyan tekintjük ezt a funkciót, vagy ezt a személyt? Ugye nagyon fontos, erről beszélt a, rögtön a legelején, hogy nagyon fontos, hogy a Frontex a munkáját a harmadik országokkal együttműködésben végzi el. Mi lehet mondjuk a hozzájárulása a Frontexnek az ilyen munkában és az európai összekötetésekkel, ugye van egyetlen egy ilyen összekötő személy, aki egy tagállam tisztviselője, vagy egy intézmény tisztviselője, statisztikákkal foglalkozik, kutatással a delegációban, és nem tudom, hogy tudná-e válaszolni erre a két kérdésre. Oké, okay, um... Rendben. Vezsi asszony következik, maximum két percben. Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek kivételesen azon nyomán, ami már elhangzott, mindenki említette azt, hogy Líbia és Olaszország között az átkelések száma csökken, nagyjából tudjuk, hogy miért. Konkrétan azért, mert Líbia, hát tegyük idézőjelbe ezt az ország nevet, egy olyan zónát hozott létre, ami messze túlmegy a területi kompetenciáin, illetve egy olyan központot, ami foglalkozik a tengeri mentésekben megmentettek visszafogadásával. Ez azonban nem azt jelenti, hogy el kell ismernünk, hogy biztonságos ez az ország. Abban a kontextusban azt szeretném látni, hogy a Frontex hogyan lép fel ezzel kapcsolatban. A szeptemberi statisztikák szerint 10 emberből, aki át akar kelni a földközi tengeren, egy ér el Európába, hetet visszaküldenek Líbiába, ismert konzekvenciákkal, és ketten meghalnak az úton. Ez azt jelenti, hogy kevesebb, mint 20% jut el Európába, és 20, 10, 10% jut el Európába, 20% pedig elhalálozik. Mit tudnak erről mondani még az e-szektorban dolgozók? Ez lenne a kérdésem. Köszönöm szépen, Mari Krisztin, Juan Fernando, kérem, legyen rövid. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Legeri igazgató úrnak is. Két kérdésem lenne. Az egyik én magam is ellátogattam a dél-olaszországi és dél-görögországi beléptető helyekre, és láttam ott a Frontex tisztviselőit, amikor a saját országom, Dél-Spanyolországi, Gibraltári, Ardebráni és más beléptető helyeit meglátogattam ott, Frontexeseket nem láttam. Mi erre a magyarázat? önkéntes együttműködés? A tagállam kell, hogy ezt a, kérje, vagy, vagy miről van szó? A második kérdésem pedig a technikai nehézségeket illeti, amelyek akadályozzák a Frontex hatékonyságát, a kiegészítő berendezések használatában a határőrizetben, a tagállamokon Két kérdés, ez most már legyen elég. És hát de ez csak egy perc volt, nem kettő. Nincs időnk, úgyhogy legyen csak ennyi, Anna. Én a... Libiáról szeretnék feltenni egy kérdést. Tudja, hogy az a rendszer, ugye a nemzeti vízumok eladása líbiai és algériai állampolgároknak Máltán, akik aztán ugye kompal eh, Olaszországba utaznak. Ez a rendszer, amelyet eh, mi eh, elítéltünk, jeleztük a bizottságnak, tesznek-e valamit ezzel kapcsolatban, és kollégám Juan Fernando López Aguilar kérdése, milyen szerepet tölt be a Frontex Ceutában és Melillán, tekintettel arra, hogy ez európai terület Észak-Afrikában, és ott nagy szükség van a Frontexre, ugyanis az ember csempészek uralják a helyzetet, még a szisztematikus pénzmosást is, amiről a spanyol hatóságok is tájékoztattak bennünket, nap mint nap emberek tízezrei kelnek át ott a határon. Köszönöm. Most csak a következő napi rendi pont az alapjogi ügynökség kapcsán, majd angolul fogjuk lezárni ezt a pontot, mert kifutunk az időből, és 12.30-ig nem is tudjuk befejezni, tehát kérném, hogy most önni a szó. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a parlamenti képviselőknek is a kérdéseket. Ami a líbiai helyzetet illeti általánosságban, azt kell mondjam, hogy a Frontex, mint olyan, nem rendelkezik diplomáciai hatáskör, mi egy európai ügynökség vagyunk, és meg kell feleljünk az EU e, külpolitikai e, kitételeinek, hogy úgy mondjam, de azt elmondhatom, hogy ott a helyszínen, Líbiában senki nincs e, a Frontex részéről, összekötő tisztviselőink vannak, ezért nagyon nehéz számomra információt nyújtani vagy hírszerzés információval szolgálni arról, hogy ott mi történik. Nyílt forrásokból értesülünk, és nem a legjobb helyzetű országként minősíteném Líbiát a világon, de azt is szeretném megjegyezni, hogy ami a kutatási mentési zónát illeti, amelyet Líbia kijelölt, tisztában vagyunk azzal, hogy nem osztunk meg információt a libiai hatóságokkal. Ez az, ami benne van a jelentésben. Jeleztem, hogy vannak új helyzetek, amelyeket 2014-ben még nem ismertünk, és ez az új helyzet például az, hogy lehetőségünk nyílik arra, hogy légi felügyeletet hajtsunk végre ilyen esetekben, amikor azt látjuk, hogy felmerül egy kutatásmentés, mert egy hajóra figyelünk fel, akkor európai eszközöket aktiválunk, hangsúlyozom, európai eszközökhöz folyamodunk, vagy egy európai tagállam által, vagy a Frontex által működtetett hajóval. Egy tunéziai hajó, egy hajó például Tunéziához volt közel, és éppen ezért az európai hatóságok kapcsolatban voltak a tunéziai hatóságokkal, de ez egy elszigetelt eset volt. Nincs egy információ cserét szolgáló keret a szomszédos országokkal, vagy a szomszédos partnereket, tehát nem osztunk meg információt Líbiával. Én is szerettem volna leszögezni, hogy nem voltak kiszállítások, hajón kiszállítások Líbiába, ilyenre sohasem volt példa, tehát említette, hogy mikor áll szándékunkban ismét hajón oda szállítani embereket, ilyenre nem volt példa korábban, ezt muszáj hangsúlyoznom. De ami a kritériumokat illeti, a kutatásmentésre vonatkozóan, illetve hogyan szervezzük most ezt meg a földközi tenger középső térségében. Mi az EU tagállamokkal megosztjuk az információt a konkrét közvetlen szomszédságban levő országokkal, ami azt jelenti, hogy az olasz vagy a máltai kutatásmentési illetékesekkel ez nem az Artemis kontextusában működik. Amennyiben ez így van, akkor az olasz hatóságok illetékesek. Erről semmi különlegeset nem is tudok mondani. 2017-ben egy kérdés a kutatásmentési fellépésre vonatkozott, amit a Frontex hajtott végre most fejből idézek, de többé-kevésbé 25 százalékot említhetek. A Frontex által végrehajtott kutatás mentési esetek 25 százaléka a földközi tenger középső térségében zajlott, és ha jól emlékszem, akkor nem kormányzati szervezetek az esetek 25%-át vezényelték le. Ennek az oka az volt, hogy az Euformed és a Sofia területe, illetve az a terület, amelyen az NGO-k működtek, nagyon közel volt Líbiához, míg a Triton operatív területe egy kicsit távolabbra, északra esett. milyen hatással vannak az Olaszország által hozott intézkedések az NGO-kra. Tudomásom szerint elfogadtak Olaszországban egy magatartási kódexet 2017 nyarán Olaszországban az NGO-kra vonatkozóan, és legjobb tudomásom szerint további magatartási kódex nem jött létre az NGO-kaval együttműködésre vonatkozóan. A Frontex szempontjából 2017-ben arra volt szükség, hogy jobban szervezzük meg az együttműködést, hogy nem erüljön fel annak a kockázata, hogy bűnügyi bizonyítékok, amelyek segíthették volna bűnügyi szervezetek elleni együttműködést, ezek ne vesztenek kárba nem azt akarom állítani, hogy ez az ilyen bizonyítékok szándékosan vesztek volna el, de itt egy tudatos feladatról van szükség. A rendészeti tisztviselők tudják, hogy ezeket hogyan kell összegyűjteni. Elhangzott valami még, ami úgy tűnik, hogy jogalkotói szempontból diszkriminálná a Frontexet. Arra gondolok, és megint el kell mondjam, hogy változott a kontextus 2014-hez képest, volt egy, van egy három oldalú együttműködés az FK-val és az EMSZ-val. Egy konkrét példával élnék. Ha az Európai Halászati Ügynökség által működtetett hajó részt vesz egy mentési műveletben, akkor egy harmadik országban természetesen a visszaküldés elvének tiszteletben tartásával kiszállíthat, partra szállíthat embereket. Vannak bizonyos tagállamok, élvonalbeli tagállamok, amelyek nem szeretnének a Frontex-szel együttműködni, hanem inkább más szereplőkkel tennék ezt meg, hogy a harmadik országokban partra szállíthassanak kimentett migránsokat. Ez az, amire gondoltam, amikor diszkriminációról beszéltem. Vannak talán más tevékenységek, amelyek nem annyira tengeri műveletekkel függnek össze, például bizonyos adatbázisokhoz való hozzáférés, adatok gyűjtéseit volt bizonyos diszkrimináció, de tudomásom szerint az interoperabilitással kapcsolatos csomag többé-kevésbé képes ezen problémákat orvosolni. Ami a kimentett személyek számát illeti, 2014-ben, illetve tavaly az ügynökség 34 ezer embert mentett ki, idén pedig 30 ezret. Megint csak el kell mondjam, hogy a keresés kutatás a mandátumunkba tartozik 2016 óta. Ez azt jelenti, hogy amikor jelen vagyunk egy külső tengeri határon, akkor készek kell, hogy legyünk. A személyzetünket ki is képzik, az ilyen feladatok ellátása céljából, hogy ez, ezen feladat ellátására bármikor képesek legyenek. Ami a szárazföldi határokat illeti Horvátország, Bosznia-Hercegovina, légi felügyelet ellátására, ellenőrzésre is képesek vagyunk a horvát légterületen, képesek vagyunk migránsokat azonosítani, de nem vagyunk jelen a helyszínen, a szárazföldön, ugyanis a horvát hatóságok erre nem kértek fel bennünket. Noha felajánlottuk azt, hogy a horvát oldalon a szárazföldi határ oldalán is jelen legyünk. Ami pedig a vízumokat illeti, illetve az összekötő tisztviselők szerepét harmadik országokban, ők elő tudják segíteni a harmadik országgal való együttműködést, például Törökországban. Az összekötő tisztviselőnk hozzájárulhat az EU-Törökország megállapodás végrehajtásához. Vannak strukturális stratégiai együttműködésünk is Törökországgal. Ebben is hasznos lehet az összekötő tisztviselő. Niger esetében más a helyzet a niger, nigeri hatóságokkal való együttműködésünk szélesebb kontextusban helyezhető, ez nem csak a migrációs kérdésekre terjed ki, technikai segítséget is nyújthatunk, és más EU tevékenységekkel is kapcsolódik a munkánk, mint például a közös védelmi és biztonságpolitikával. A balkány országok esetében a munkánk kiterjed a csatlakozás előkészítésére is, tehát országonként elterület a szerepünk, ami a jövőt illeti, illetve a az alkalmazottak számának növelését tízezer főre. Úgy gondolom, hogy az állandó személyzetet egyfajta stratégiai határ őrségnek kell tekintenünk, amely a tagállamokban bizonyos hiányok pótlására képes. Az értékelés alapján 5000 határőr hiányzik uniós szinten. Tudjuk, hogy ez egy strukturális deficit, 5000 határőrre volna még szükség. Ha ennek az állandó testületnek a fele rugalmas lenne, hogy átvezényelhetnénk őket egy adott országba szükség esetén, és nem feltétlenül migrációs problémák orvoslására, hanem például a repülőterek biztosítása céljából. Itt arról is szó van, hogy a jogszerű határátkelést elősegítsük elkerülvén azt, hogy például egy határátkelő ponton órákat kelljen várakozni, azért mert nincs elegendő személyzet. Minden esetre azt mondanám, hogy a tízezer fő nagy része a létező hiányt tudná pótolni, főleg akkor, hogyha kellő jogi hatáskörrel ruháznánk fel őket, hogy rendészeti feladatok ellátása során támogassák a nemzeti hatóságokat adatgyűjtés vagy adat megosztás, személyes adatok megosztása terén. Ez természetesen az Európai Adatvédelmi Biztos felügyelete mellett zajlana, úgyhogy átlátható lenne és megfelelne a hatályos jogi keretnek is. Talán az utolsó kérdés Málta és a vízumok kapcsán a Frontex hatásköre nem terjed ki a vízumpolitikára, úgyhogy itt megint csak nyílt forrásokhoz folyamodunk. Gyakran az EU-s intézmények leveleiből tájékozódunk, de sajnos ennél többet nem tudok erről mondani, mert a Frontex nem foglalkozik ilyen helyzetekkel. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák! Tudom, hogy ez egy olyan téma, amelyről elméthetnénk a párbeszédet, akár még reagálni is lehetne az elhangzott válaszokra, de erre sajnos egyszerűen nincs időnk, ugyanis most a következő napi rendi pontra szánt idő egy részét is elvettük, úgyhogy sajnos nem, nem tudunk több időt biztosítani, de nem sokára ismét eljön hozzánk a Frontex, hamarosan újabb tájékoztatást ad. Köszönöm szépen, és köszönöm az előadó és a képviselők fegyelmét is, hogy a legtöbbet ki tudtuk hozni ebből a meghallgatásból. Rendben, kollégák, egy kicsit késve kezdünk. Elnézést kérek minden kitől. Most az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának a 70. évfordulója alkalmából tartunk eszmecserét. Gondolom mindenki észrevette, hogy több különböző esemény is zajlik. Sok szeretettel köszöntöm Michael oflaherty aki az Európai Unió alapjogi ügynökségének igazgatója. Vele folytatunk eszmecserét egy kicsit lerövidített formában. Ezt mondom a tolmácsolóknak, hogy az ülés lejárta, után angol nyelven fogjuk folytatni az eszmecserét, hogyha erre szükség van. A Libeszak Bizottság e, együttes eszmecserét tart a, az Európai Parlament Emberi Jogi Hetének részeként, az AI 2018 esemény is most zajlott, és más események is ma reggel, tehát a parlamenti e, emberi jogi héthez így járulunk hozzá. Persze sokkal átfogóbb témáról van szó, sokkal több mindet érint ez, ezért hívtuk meg Michael-t, hogy legyen szíves, vezesse fel ezt az eszmecserét, aztán majd jó magam is hozzájárulok ehhez a e, vitához a szakbizottságunk nevében. Elnézést kérek a késői kezdésért, és parancsolj, a tiéd a szó az Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozatának 70. évfordulója alkalmából. Köszönöm szépen. Valóban a 70. évfordulóról van szó, néhány hét múlva lesz ez. Én most már négy évtizede veszek részt a megemlékezéseken, és mindig azt alapítottuk meg, hogy az emberi jogokat fenyegetések érik. Az első alkalom 1988 volt, ahol az egyetemen próbáltam elérni hogy a 30. és a 40. évfordulóról megemlékezzünk, de senkit nem érdekeltek az emberi jogok. Hát gyakorlatilag Nyugat-Európában mondhatjuk ezt így. Azonban a keleti blogban az emberi jogok terén forradalmak következtek be, és aztán így az 1980-as évek végén ebben a térségben sok változást tapasztaltunk. 1998-ban Sierra Leone-ban voltam, a szörnyű háborúban, és az emberi jogokról készítettünk egy kiállítást, amelyet aztán a lázadó erő két héttel később le is romboltak. Döbbenetes helyzet volt, de ugyanakkor ez a dátum a Nemzetközi Büntetőbíróság létrehozásával esett egybe, ami lehetőséget jelentett a gazdasági válság kezdődött 2008-ban, és ennek a hatását még sok helyen most is érzik. Én részt vettem egyébként Brüsszelben egy eseményen, amely az alapjogi ügynökség létrehozásáról emlékezett meg, illetve arról, hogy az Európai Unió alapjogi alapjogi kartája nem sokára életbe léptet, annak ellenére, hogy sötét időszakok voltak, Európa számára mégiscsak volt remény, és eljutottunk 2018-ba, ahol megint nehéz helyzetben emlékezünk meg az egyetemes nyilatkozat évfordulójáról, nem kell végigmennem ezeken a fenyegetéseken, amelyekkel szembenézünk. De egyébként Bécsben az alapjogi fórumot nagyon sokan meglátogatták önök is többek között, és szeretnék megközönni. Látom itt Kiengét, Cecil Kiengét, aki a delegáció vezetője volt, a szakbizottság elnöke is ott volt ezen a fórumon, tehát köszönöm szépen önöknek, hogy eljöttek és részt vettek az eseményen. Azt szerettük volna hangoztatni, hogy van jövőkép, irány, optimizmus. Két területre szeretném felhívni a figyelmet, amely az alapjogi ügynökséget is és ezt a szakbizottságot is érinti. Az egyik, amelyről önök is beszéltek, a migráció témája. Ügynökségünk több véleményt is készített önöknek, több témában, nagyon összetettekben is és részletes kutatásokat végeztünk, jelentéstételt, illetve beszámoltunk a görög és olasz, illetve más helyeken található hotspotok működéséről. Ennek alapján szeretném elmondani, hogy melyek az legaggályosabb eh, pontok a migrációt illetően. Először is nagyon aggaszt bennünket a görög szigeteken eh, tapasztalható eh, állapotok helyzete, ugyanis a tél következik, és a létesítmények túlságosan tömöttek, nehéz lesz ilyen körülmények között átvészelni a telet ezeknek az embereknek. Az áthelyezési programok jelenthetnének megoldást, ezeket ugye ritkán ö, látjuk működésben, de nemrégiben volt ilyen Portugália felé. A második komoly aggály a gyermekek helyzete, a gyermekek védelme. De ma reggel talán vagy ma délelőtt talán azt említeném, hogy a gyermekeket is fogva tartják, és ez elfogadhatatlan, de egyébként nem is hatásos. Közétettük már a kutatási eredményeinket, amelyek azt bizonyítják, hogy a gyermekeket, ha nyitott létesítményekben bizalommal eh, helyezzük el, akkor, és tiszteljük őket és jogaikat, akkor sokkal inkább eh, visszajönnek. Aztán minden ezer emberből négyen vesztették eh, életüket 2015-ben, most viszont 2018-ban ez négyről 24-re ugrott, tehát minden ezer migránsból 24 veszti el életét a földközi tengeren, és ez 2,4 ot jelent. Mit tehetünk? Nem csak a mentésről van szó, hanem arról is, hogy legális utat nyissunk Európába, és kerüljük el a humanitárius munka kriminalizálását, nem csak a földközi tengeren, hanem máshol is. És végül pedig uh, még egy aggája, amelyet megemlítenék a migrációval kapcsolatban, az, hogy a migráció ellenes gyűlöletbeszéd és gyűlölet bűncselekmények száma egyre nő, ezt uh, folyamatosan tapasztaljuk. A 14 leginkább érintett tagállamot vizsgáljuk. És itt a nyilvánvaló fellépések mellett, tehát hogy EU-s és állami tagállami szinten nyilvánvaló fellépésre van szükség, gratulálunk, gratulálnék a Libeszak Bizottságnak ahhoz, hogy mindig határozottan felhívja erre a figyelmet. A másik fő terület, amelyről szeretnék még beszélni, az a diszkrimináció elleni küzdelem. Komoly problémát jelent az Európai Unióban eh, az, hogy azokat, akik nem olyanok, mint mi, úgymond nem olyanok, mint a többség, kiszorítják a társadalom peremére. És állandóan tapasztaljuk ezt a problémát. Az alapjogi ügynökség felméréseiben erre mindig fény derül. A két legfrissebb felmérést említeném, amelyeket ugye be is mutattuk önöknek. A muzulmán migránsokkal foglalkozott az egyik, illetve a romák helyzetével foglalkozott a másik az Európai Unióban és hihetetlen mértékű marginalizációról, egyenlőtlenségről, diszkriminációról számoltunk be. Az elkövetkezendő hetekben fogunk még kiadni egy másik eh, jelentést, amelynek a címe azt hiszem önmagát magyarázza, feketének lenni az Európai Unióban. És december 10-én pedig még egy eh, jelentést, eh, egy felmérés eredményeit összefoglaló eredményt jelentést teszünk hozzá. Ennek a címe zsidónak lenni Európában, és talán a címnek azt mondhatnám, hogy antiszemitizmus. Az LGBT közösség is diszkriminációt szenved el. Ez derül ki a bizonyítékokból foglalkoztatás, oktatás, egészségügy, lakhatás és más területeken is. Én egyébként a gyermeknapot most ünnepeltem a parlament egy másik helyszínén, és egy 16 éves leszbikus kislány mesélte el, hogy az iskolában hogyan szorítják őt ki a közösségből és ez csak a diszkriminációnak az egyik példája. Ezért is örülök annak, hogy önök a mai napon foglalkoztak ezzel a kérdéssel is, és ösztönözték a bizottságot arra, hogy cselekedjen. Tájékoztatom a szakbizottságot arra, hogy 2000, arról, hogy 2019-ben az alapjogi ügynökség az LGBT közösség helyzetét megint vizsgálni fogja. Az interszex közösség is természetesen a vizsgálat tárgyát fogja képezni. Az egyes közösségek ellen tapasztalható diszkrimináció cím alatt említeném mondjuk a fogyatékkal élőkkel szembeni diszkriminációt. Az elmélet jó, de a gyakorlat az nagyon lemaradásban van. 1 millió 200 ezer fő él még mindig intézményekben. Ez gyakorlatilag egy középméretű ország és, vagyis megye mérete. Ezen változtatni kell. És arról készítünk majd még beszámolót, hogy hogyan lehet az intézmény elhagyásában segíteni a fogyatékossággal élőket, és segíteni őket a társadalmi beilleszkedésben. És még egy észrevételt engedjenek meg nekem hiszen nem sokára következnek az európai parlamenti választások. Azt hiszem itt az ideje, hogy felhívjuk a figyelmet a politikai részvételre is ennek a csoportnak az esetében. A diszkriminációval kapcsolatban még egy általános megjegyzés. Szeretném újra hangsúlyozni, hogy az alapjogi ügynökség elkötelezett amellett, hogy minden olyan kezdeményezést támogat, amely az esélyegyelőségi irányelv, az egyenlő bánásmód irányelv végrehajtását szolgálja, tehát az európai döntéshozókat támogatjuk egyben. Nézzük az igazságszolgáltatást, azt hiszem senkinek nem mondok újdonságot azzal, hogy a szabad, függetlenül működő igazságszolgáltatás a feltétele az emberi jogok védelmének, annak, hogy ez a közös a jogok érvényesülésének közös térsége működhessen. És ehhez a független bíróságok is kellenek továbbra is figyelemmel kísérjük ezt a témát, és nagyon örülünk annak, hogy az Állampolgári Jogi Bizottság is ilyen nagy hangsúlyt helyez erre. Nagyra becsüljük az önök javaslatát a tekintetben, hogy a bizottság jogok és értékek programját erősítsék meg. Szeretnénk Önöket biztosítani az ügynökségünk további támogatásáról a munkájukban, ezen és más területeken is. Bizonyítékokra, adatokra, jogi elemzéseinkre mindig támaszkodhatnak, és új eszközökre is, Például az új évben az alapjogi információs rendszer fog beindulni, ami szintén egy nagyon érdekes és hasznos eszköz. Zárásként, elnök úr, én azt hiszem, hogy nem értünk még a szakadék mélyére, vagy a hullámvölgy legmélyére, de én meg vagyok győződve arról, hogy végül minden megoldódik. This morning.